Il presidente. Az elnök. Love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 Merci. Alors je ne suis pas venu tout seul. Euh, les enfants euh, viennent d'une école qui. Nem egyedül. Nem egyedül érkeztem, itt vannak a gyermekek is. Most a Fantom című dal következik, ezt együtt fogjuk előadni a gyermekkórussal.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 Merci. Et le troisième morceau s'appelle Nalingio. Ça veut dire je t'aime en lingala. Lingala nyelven a következő dal címe az, hogy, szere, az, hogy szeretlek.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 Très eh bien, bravo les enfants. Hein? Gratulálunk a gyerekeknek. Vous chantez beaucoup mieux que moi, hein? Sokkal jobban tudnak a gyerekek énekelni, mint én. Je vais pas chanter maintenant parce que c'est horrible. Úgyhogy most én nem is fogok énekelni, szörnyű lenne. Köszönöm szépen, köszönöm kedves barátaim. Köszönet a tanároknak is. Köszönöm még egyszer. Dear Vice President, I representative Federica Mogherini. Tisztelt Federica Mogherini asszony, tisztelt Michel Bachelet asszony, tisztelt kollégák, tisztelt vendégek. Nagy megtiszteltetés az az Európai Parlament elnöke számára, hogy önöket itt üdvözölhetjük az Európai Parlamenten belül, illetve hogy megünnepelhetjük közösen az az e, Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának megjelenését, amely 1948-ra datálódik, Párizsban történt mindez. Csupán az emberi lét miatt jogosultak vagyunk arra, hogy éljünk jogainkkal, emberi jogainkkal. Ez egy különleges esemény volt 1948-ban, mikor ez a nyilatkozat megszületett. Több mint 90 több mint 90 állam említi alkotmányában ezt az egyetemes nyilatkozatot. Sajnálatos módon a jogok, jogokat manapság egyre több fenyegetettség veszélyezteti. A szólásszabadság, a véleményszabadság nagyon fontos értékek. Sajnálatos módon sok helyen ezt elnyomják, és a magánélethez való jogot is sokszor megpróbálják elnyomni. ezzel a demokráciáink, demokráciáinkat is támadják. Beszélhetnék még a különböző környezeti katasztrófáról, a bolygót érő veszélyekről. Ezek mind-mind veszélyeztetik az emberi lakosságot. A rászoruló személyek kihasználása, a kisebbségek elnyomása, az emberkereskedelem ezek mind-mind olyan dolgok, olyan problémák, amelyeket mi hamarabb meg kell szüntetni. A nyilatkozat alapelvei jelentik az Európai Unió alapértékeit is. Amikor az Európai Uniót megalapították, akkor még élénken éltek azok a szörnyűségek, amelyet a két világháborúban elszenvedtek az európaiak és az egész világ. Nagyon fontos volt az a 48-as párizsi összegyűlteknek, hogy, az, hogy ezeket a tragédiákat elkerüljék a jövőben. Nem akarták, hogy ezek megismétlődjenek. A méltóság, a demokrácia, a jogállamiság, az egyenlőség elvei az Európai Unió számára lehetővé tették azt, hogy 70 éve békében éljen a kontinens. Az Európai Unió alapszerződései szentesítik ezeket az elveket, illetve az Európai Unió alapjogi kartájában is szerepelnek ezek az elvek. Az Európai Parlament az egyetlen olyan intézmény Európában, amit az e- európai polgárok közvetlenül választanak, és a mi feladatunk az, hogy ezeket a jogokat megvédjük. Az Európai Parlament hozta létre a Szaharov díjat is, és ezek, ezt a díjat az olyan embereknek vagy szervezeteknek idéjük oda, akik tettek valami kiemelkedőt az emberi jogokért. Az Európai Unió megkapta korábban a korábban a béke Nobel-díjat, és a legutóbbi Szaharov díjazott Denis Mukwege. Nos, olyan emberekről van szó, olyan jogi aktivistákról, akik nap mint nap kiállnak azon értékek mellett, amelyeket szentesítettek annak idején 70 évvel ezelőtt a Párizsi nyilatkozatban. Köszönöm önöknek azt, hogy eljöttek ide, köszönöm minden napi munkájukat, köszönöm azt, hogy ezeket a jogokat nap mint nap megpróbálják megvédeni. Nos, a mai napon beszéljünk a gyermekekről, a fiatalokról, itt a körünkben is vannak fiatalok, gyerekek, üdvözlöm őket. Ők jelentik a jövőt, és remélem a jövő jobb lesz, mint a jelen, mert még mindig nagyon sok erőszakos cselekedetet kell elviselni a gyermekeknek, elszenvedni a gyerekeknek. Nagyon sok, sajnos még mindig a gyermek katona, még mindig nagyon sok a, a gyermek áldozata a szexuális erőszaknak. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a gyerekek jövőjét garantálni tudjuk. Az Európai Unióban az összes gyermeknek védetnek kell éreznie magát, és nagyon fontos, hogy a fiatalok, majd ha felnőnek, akkor részt vehessenek a demokratikus intézményekben, és megválaszthassák a kormányokat. Nagyon fontos az, hogy a az nagyon fontos az is, hogy például a közösségi médiát, vagy bármilyen más internetes szolgáltatást úgy tudjanak használni a fiatalok, hogy közben ne érjék őket sérülések, támadások, fenyegetettségek. A YouTube, a Netflix vagy a Facebook is nagyon fontos, hogy betartsa a szabályokat, a használattal kapcsolatos szabályokat, a nem megfelelő tartalmakat mindenképpen tör- törölni kell, és nagyon fontos, hogy a felhasználók adatait is jobban védjék ezek a cégek. Kedves barátaim, az Európai Parlament egy héttel ezelőtt fogadta el az éves jelentését az emberi jogok, illetve a demokrácia állapotáról, és a célunk az, hogy az emberi jogokat meg, megvédjük, és emellett kiálljunk. Úgy gondolom, hogy ki kell állni mindazok mellett, akiket a vallásuk miatt támogatnak. Ázia Bibire gondolok, például Pakisztánba, vagy másokra. Az egész világon vannak olyan személyek, akiket vallásuk miatt támadnak, vagy kínoznak. Nagyon fontos az, hogy a jogaink első számú követeit, az újságírókat is megvédjük, és nagyon fontos az, hogy megfelelően szabadon eljussos az információ mindenkihez. Khashoggi gyilkosság, vagy Daphne Caruana meggyilkolása, ezek mind-mind olyan esetek, ahol is azért kellett valakinek az életével fizetnie, mert az igazság mellett akart kiállni. Nagyon sok országban, Törökországban, máshol is az újságírók veszélyeknek vannak kitéve, mikor munkájukat végzik. Nagyon sok országban a férfiak és a nők nem élvezhetnek ugyanolyan jogokat és lehetőségeket sok helyet, a nőknek nincsenek meg az alapjogaik, a társadalom peremén élnek, és erőszaknak vannak kitéve. Egy évvel ezelőtt az isztambuli nyilatkozatot bizonyos országok aláírták. Kérem, hogy ezek az országok ratifikálják is ezt. Sajnos nagyon sok nőt gyilkolnak meg, még mindig, még mindig nagyon sok nőt támadnak meg, vagy hajtanak rajtuk végre erőszakos cselekedeteket, sok nőt gondolnak alacsonyabb rendűnek. És sajnos ilyen áldozatok itt vannak közöttünk is. Venezuelról szeretnék most beszélni. Venezuelában a jogállamiság sajnos nem működik, korlátozzák a szólásszabadságot, még mindig nem engedélyezik a gyülekezési szabadságot. Az Európai Parlament támogatja a venezuelai jogi aktivistákat, a 2017-es Szaharov díjazott is egyébként venezuelai. Szeretnék köszönetet mondani. Szeretnék köszönetet mondani Michel Bachelet asszonynak, aki most az ENSZ különleges megbízottja, és szeretném, hogyha ezt a problémát, a venezuelai problémát mi hamarabb megpróbálnák kezelni. Eleanor Rooseveltre emlékeznék most. Ő azt mondja, ő azt mondta, hogy attól még, hogy egy dokumentum ideálokat fejez ki, ettől még az embereknek ezeket meg kell ismerni. Ezeket az ideálokat meg kell tudni élni. Sajnálatos módon nagyon sokat destruktív gondolat a világban jelenleg, az a célunk, hogy az egyetemes nyilatkozat új életre keljen, új életet szeretnénk ebbe lehelni, hogy valójában, hogy meg tudjuk valósítani az ebben foglalt értékeket az egész világon. Mindenkinek közös feladata ez, a kormányoknak, a vállalatoknak, a civil társadalomnak. Nagyon fontos az, hogy változást tudjunk elérni. Az Európai Unió a jövőben is támogatni és védeni fogja az emberi jogokat az egész világon. Köszönöm szépen, kedves barátaim. Köszönöm. Köszönöm, hogy ellátogattak ide Brüsszel. Lascio ora la parola all'alto. Most pedig a főképviselő asszony következik, Federica Mogherini asszony, utána pedig egy videó üzenetet fogunk meghallgatni az ENSZ főtitkárától, Antonio gutierrez Grazie. Antonio, permettimi di... Köszönöm. Köszönöm, Antonio. Ha megengedik, akkor egy köszönet nyilvánítással kezdeném. Köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy lehetővé tett, hogy közösen ünnepeljük ezt a fontos eseményt. Úgy véltük, hogy az az ideális, hogyha közösen ünnepeljük meg ezt az évfordulót, az emberi jogi fórumokkal együttesen kerül megrendezése tehát, tehát a civil szervezetek is itt vannak közöttünk, szerintem nagyon jó döntés volt. Egyrészt az Európai Uniós intézmények vannak együtt, másrészt pedig a civil társadalom is itt van. Nem csak az Európai Unión belül, hanem az egész világon feladatunk az, hogy eh, az er- emberi jogokat előre mozdítsuk. The Universal Declaration on Human Rights eh, was written. We are still... Még mindig azon dolgozunk, hogy eh, a deklaráció minden egyes szavát átütessük a gyakorlatba. És a munkánkat nagy részt az NGO-k támogatják, illetve veszik át. Úgyhogy teljes szívemből köszönetet mondanok nekik ezért. A civil szervezetek azok, akik kiállnak az emberi jogokért, a barátaink világszerte, akikkel napi szinten együtt dolgozunk az országaikban, és akik ma eljöttek ma ide, hogy együtt ünnepeljünk. Önök nagyon fontos részét képzik az emberi jogi munkáknak. Ha elolvassák ezt az egyetemes nyilatkozatot, akkor azért látják, hogy még nagyon messze állunk a megvalósítástól, nagyon sokat teendünk, mindenkinek jog van a munkához a szöveg szerint, az azonos munkáért járó azonos fizetésre is joga lenne. Mindenkinek biztosítani kellene a jogot az oktatáshoz, függetlenül attól, hogy milyen ö, háttere van, akár pénzügyi értelemben túl azon, hogy milyen nemű, milyen vallása van, és melyik fajhoz tartozik. Olaszországban például a nőknek nem is volt joguk a deklarációt megelőző két évig szavazniuk. Más országokban is korlátozva voltak bizonyos szociális rétegekre a jogok, és most az országok kormányaiban való munkára részvételre is jog kell, hogy biztosuljon, tagjává kell tudni válni ennek a kormánynak. Ez is egy jog, és az inkluzív demokrácia kiteljesítéséhez még sokat kell tennünk. A méltóság tiszteletben tartása függetlenül a vallástól, a bőrszintől. Sokan önök közül, akik ma itt vannak, a teljes életüket ezeknek a céloknak a megvalósítására tették föl, és ezért nagyon hálásak kell, hogy legyünk. Ezért a sok erőfeszítésért sokan vállalták a bebörtönzést, és nagyon sok személyes barátom is börtönben van ma. Sokan a barátaink közül nem is lehetnek itt ma, mert elvesztették a szabadságukat, vagy akár az életüket. Áldozták. Az egyetemes nyilatkozat után 70 évvel sem garantáltak még ezek a jogok, kollektívan kell fellépnünk értük, és az alapvető szabadságjogok is új nyomás alá helyeződnek. Néhányan a világon azzal érvelnek, hogy idejét múltak ezek a jogok, hogy az egyedi jogok szembe kerültek a kollektív jogokkal, hogy a nemzeti biztonság nagyon sokszor azt kívánja meg, hogy beáldozzuk ezeket a nemzet, egyedi jogokat. Ma azért vagyunk itt, hogy ennek pont az ellenkezőjéről tegyünk tanúbiztonságot, mert teljes mértékben tiszteletben kell tartani az összes emberi jogot, a civil jogokat, polgári jogokat, társadalmi jogokat garantáljuk, de ezen túl menően ilyenkor erősek a társadalmaink, és érezhetik magukat biztonságban a pár, polgárok. Nemzeti érdekeink is sérülnek, hogyha valahol sérülnek az emberi jogok. Ezeket a gyakorlatban is igyekszünk majd megmutatni. Önök is a gyakorlati életük során sokat tapasztaltak már ebből és egy defenzív megközelítésből egy proaktívabb megközelítés felé kívánunk elmozdulni. És fejben kell tartanunk, hogy mit jelentenek a gyakorlatban az emberi jogok napi szinten az életünkben, mit sikerült elérnünk a 70 év alatt az, az egyetemes nyilatkozat megszületése óta. Van, ahol már létezik az a joga a korábban ilyen jogokkal nem rendelkező körében, hogy tanuljanak, hogy válasszanak megszűnt a szegénység nagyon sok helyen, jobban részt tudnak venni a társadalom döntéseiben a polgárok sok helyütt a világban, és ezeket a történeteket el kell mesélni, és éppen ezért nagyon sok országgal közösen, globális szinten igyekszünk bemutatni ezeket a pozitív példákat. De még egyszer mondom, ez csak is az eltökéltségünknek köszönhető, és önöknek és Michelnek is köszönet. New Yorkban jártunk a közgyűlésen, és nagyon jó történeteket hallottunk, ami tényleg azt bizonyít, bizonyítja, hogy a közös munka, a közös hit biztosítja az eredményeket. Ezeket a történeteket azért meséltük el, hogy bizonyítsuk, hogy valóban van előrelépés az emberi jogok foganatosítása terén és bíznunk is kell abban, hogy a holnapi nap mindenki jobb lesz, mint a mai. Ez mutatja is az emancipáció sikerét, erősebbé válnak a nők, a társadalmak, a civil szervezeteken keresztül támogatjuk azokat is, akiket belekényszerítenek fiatalon házasságokba, a migránsokat támogatnunk kell, a vallások, vallásokat, gyakorlókat támogatnunk kell. Nagyon sok helyen azonban sajnos ez még nem egyértelmű. Az igaz, hogy az emberi jogokat megsértik sajnos szerte a világon, itt Európában is. És hogy néhány országban romlik a helyzet. Azonban a jó hír az, hogy ez nem elkerülhetetlen. Mindannyian hozzá tudunk járulni a pozitív változáshoz, és ez mindannyiunk érdekében is áll. Minden egyén, minden intézmény is választás előtt áll, és én azt gondolom, hogy a pozitív eredmények terjesztésével, a jó történetek terjesztésével a megfelelő lépések meg is születnek. Itt a parlamentben meghoztuk ezt a döntést, Mugveve és Murák történetei is mutatják, hogy jó döntést hoztunk. Az emberi jogokért sikraszállókat is támogatjuk, amikor például perelé állították az újságírákat, újságírókat és a civil aktivistáknak a jogait is felkaroljuk, bármely országról is legyen szó, legutóbb éppen Azerbajdzsánban tettünk így. A hozzánk közeli és a tőlünk távol álló, távolabb fekvő országokat is így, így támogatni kell. Közös erőfeszítéseket teszünk a olyan ügyben is, hogy például az ENSZ emberi jogi tanácsában, Myanmarban például az elszámoltathatóságot napirendre tűzzük. Ahogyan Tűn is elmondta, saját magunk házatáján is dolgoznunk, ebben van még házi feladatunk a saját társadalmainkban is, és ez nagyon fontos a hitelességünk szempontjából is, hogy fókuszáljunk az emberi jogi helyzetre a saját kontinensünkön belül is. Nagyszerű volna, hogy az emberi jogokat mindörökre meg tudnánk valósítani, de sajnos hát ez nem így működik, ezt nem lehet örökké valóvá tenni. Mindig dolgozni kell, ezen minden generációnak megvan a saját felelőssége ebben. Azokban a nehéz időkben, mint a mai idők, nagyon figyelnünk kell arra, hogy elkerüljünk egy hibát. Az, hogy ez az egyetemi egyetemes nyilatkozat csak egy pár országé lenne, és csak egy bizonyos korszakhoz köthető, a múlthoz köthető, ez helytelen. Azért, mert minden képviselő a világból meg tudott egyezni olyan alapelvekben, amelyek nem csak egy országhoz vagy civilizációhoz köthetők. A legnagyobb emberi katasztrófa után ö, ö, hozták tető alá ezt az egyetemes nyilatkozatot elég bátrak voltak ahhoz, hogy közös alapra helyezhessék a, az értékeiket a legpusztítóbb ö, ö, globális katasztrófát követően, és át tudták hágni, át tudtak lépni a megosztó gondolataikon, vagy akár vallásokon. Tehát összeköt bennünket valami emberként mindenféle ellentétes véleményünk ellenére. Az ENSZ a Nemzetközi Büntető Törvényszék nem akadályt képeznek abban, hogy a nemzeti érdekeinket keresztül vigyük. Hogyha zárjuk sorainkat, akkor pont fordítva történik minden, akkor a közös alap, a közös értékek és alapelvek biztosítják a keretet, amiben mozgunk. Ezzel tudjuk előmozdítani a nemzeti érdeke, érdekeinket is, és egy következő katasztrófának tudjuk elejét venni. 70 évvel, tehát a nyilatkozat után a 48-as szellemben kell tovább dolgoznunk. És mindennapi munkánknak a középpontjába kell helyeznünk ezeket az alapvető értékeknek. Itt nem egy visszaemlékezésről van szó, továbbra is egy manifestónak minősül ez az egyetemes nyilatkozat, amely a jövőben mutatónak kell, hogy maradjon számunkra itt Európában, de a teljes világ számára is. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer a mindennapi munkájukat. I am delighted to convey my... Nagy öröm számomra, hogy a 70. évforduló kapcsán az Emberi Jogok Univerzális Nyilatkozata kapcsán elmondhatom, hogy ez az emberi fejlődés és jólét legfontosabb pillére, de nagyon sok rés van még rajta, az alapvető emberi jogokat, a demokrácia alapjait, a jogállamiság alapjait fekteti le, a menekültek a kisebbségek jogait. Meg kell erősítenünk elkötelezettségünket, amellett, hogy minden földlakó jogosult emberi jogokra, a békére, a fenntartható fejlődésre. Köszönöm a tagállamoknak, hogy ebben a közös erőfeszítésben folyamatosan részt vesznek. Grazie, lascio ora. Köszönöm szépen. Most Páncéri úrnak fogom átadni az elnöki teendőket. Köszönöm szépen, Páncéri úr. Páncéri úr nagyon nagy erőket mozgatott meg annak érdekében, hogy létrejöhessen ez a mai esemény. Bene, grazie. Köszönöm szépen. Köszönet Tájáni elnök úrnak. Köszönöm, hogy eljutott a hozzánk Guterres főtitkerül üzenetét. Köszönet Mogherini főképviselő asszonynak. Köszönöm, hogy egy ilyen magas röptű beszéddel nyitotta meg ezt az eseményt. Az Európai Unió és az ENSZ agendájában a teendők között az emberi jogok előmozdítása mindig előkelő helyen szerepelt. Egy magas szintű konferenciának vagyunk a résztvevői, nagyon magas szintűek a vendégeink is. Az emberi méltóság, az egyenlőség a fő témáink. Mint ahogy az imént már elhangzott, több mint 80 több mint 80 nemzetközi szerződést inspirált az, ez a nyilatkozat, az az egyetemes nyilatkozat, amit ma ünneplünk. Ez a világon a legjobban lefordított dokumentum, több száz nyelvre lefordították. Az elmúlt években nagyon sokat tettünk, az, az évtizedekben nagyon sokat tettünk azért, ahogy az emberi jogok helyzete valamilyen módon javuljon, nagyon sok mozgalom van, nagyon sokat tettek ezért bizonyos kormányok, illetve a civil társadalom is. Ez a fajta összefogás elengedhetetlen volt, enélkül az emberi jogok helyzete nem javulna. Ide tartozik az, hogy a 90-es évektől kezdve egyre jobban odafigyelünk a szegénység megszüntetésére. Sajnos a államokon belül a szegénység, illetve a szegények, illetve a gazdagok közötti különbségek megnőttek, az egyenlőtlenség megnőtt. Az egyenlőtlenséggel, az egyenlőtlenség problémája sajnos veszélybe sodorja az emberi jogok teljes alkalmazását és megvalósulását. Úgy gondolom, hogy a két dolognak, a szegénység megszüntetésének, illetve az emberi jogok megvalósításának kézek kézben kellene járnia, járnia. és a 2030-as fenntartható fejlődési agendának az egyik fontos eleme. Az Európai Unió intézményei szabály alapú rendszerben gondolkodnak, tehát a nemzetközi porondon is a multilateralizmus jegyében próbálják meg ezt a kérdést előre mozdítani. A lényeg az lenne, hogy legyenek olyan kötelező érvényű, kötelező érvényű eszközeink, amelyek lehetővé teszik azt, hogy betartassuk az emberi jogukat. Kihívásokról és lehetőségekről is beszélnünk kell. Az egyetemes emberi jogok nagyon fontosak egy folytonosan változó világban. Meg, miért kell megvédenünk a jogi aktivistákat? Mit jelent az emberi méltóság, és miért fontos ez? Az egyenlőtlenség egy nagyon komoly kihívás, és azt gondolom, hogy a multilateralizmus lehet a megfelelő megközelítés, a nemzetközi felelősségvállalást kell megerősíteni, és fel kell venni a harcot a büntetlenséggel szemben. Ezek nagyon fontos elvek a változó világban. A pozitív narratívák is fontosak az emberi jogokkal kapcsolatban. Gyümölcsöző vitát és eszmecserét kívánok mindenkinek. Mint említettem, nagyon magas rangú vendégeink vannak. Először is megadnám a szót Michel Bachelet asszonynak, ő az ENSZ emberi jogi megbízottja, maximum 10 percet tudunk adni. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt résztvevők, tisztelt elnök úr, Pánceri úr, Kablan parlamenti képviselők, tisztelt nemzeti parlamenti képviselők, biztos sok emberi jogi szervezetek képviselői, emberi jogi aktivisták, kollégák, barátaim. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy ilyen magasrangú panel tagjaként szólalhatok föl. Hogyan lehet elérni az egyetemes emberi jogokban foglaltakat? Lan Santa Cruzban találkoztam az egyik szerzőjével a szövegnek, Csillében, és őt idézem. Ez egy történelmi esemény, hogy ezt megalkottuk egy olyan konszenzust alkottunk, ami az emberi lényre vonatkozó legfontosabb értékítéleket eh, tartalmazza, és nem egyfajta világi hatalom alapján dönti el, hogy mik a, az elidegeníthetetlen jogai az emberi lénynek, nem egy elnyomás környezetében, hanem a személyiségből fakadóan. Ez a nyilatkozat, és ennek most az évfordulója, nagyon sokat változtatott a világon. Az utóbbi 70 évben nagyon sokat javult az egyébként még mindig rossz kisebbségek helyzete. Az életminőség csökkent a kizsákmányoltság, sokan jutottak hozzáféréshez, igazságügyhöz, és évtizedekkel ezelőtt az a kontinens, amely a gazdasági ö, válság és a holokauszt kontinense volt, most a jólét példája. És ez azért jöhetett létre, mert komoly, erős jogi háttere van a jogok védelmének, és persze erre felépült egy intézményrendszer, egy társadalom, amely ezt betartatja. A társadalmak egyre inkluzívabbak és egyre uh, tisztességesebben bánnak az egyénnel, és egyre több esetben járunk el azokkal szemben, akik ezt mégsem teszik. Egyre több országban van igazságos igazságszolgáltatás, az emberek érdekeit szolgáló igazságszolgáltatás. Amit nagyszüleink éltek meg, az a világ talán legszörnyűbb szenvedése volt. Ehhez képest ma világszerte az emberi jogok nyilatkozatát mindenhol ismerik, és sok helyen, egyre több helyen ültetik át a jogi gyakorlatba. És kötelező érvényű nemzetközi szerződések garantálják a betartatást, és az egyes államok általi betartást egyre jobban lehet ellenőrizni. Tehát sokat javult a helyzet, és ezeket el kell mondani. Tehát volt és van fejlődés, de persze ezzel együtt is még nagyon-nagyon sok dolgunk van. De van mire büszkének lennünk. Az emberi jogok, mint értékek nagyon hatásosak, hatnak, pozitív változásokat generálnak. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy helyileg ebben a pillanatban is, a 70. évforduló napján is nagyon sok helyen tapossák lábbal az emberi jogokat az emberi jogi célkitűzések súlyosan sérülnek politikai konfliktusok, fegyveres konfliktusok esetén, és emberek kényszerülnek migrálni. A nők jogai, a szexuális hovatartozás alapján kiasztott vagy nem megadott jogok. Az emberi jogi aktivisták megölése, börtönbezárása sajnos még ma is sok helyen gyakorlat. Tehát óriási eredményeink mellett még hatalmas a tennivaló is. Az Európai Unión belül is még, ahol a legerősebbek talán az emberi jogi garanciák, még itt is felmerül, hogy az igazságszolgáltatás egyre több helyen erodálódik annak a függetlensége. És a migránsokkal való bánásmód sem felel meg a nemzetközi szerződésekben foglaltaknak. Tehát mindenhol van javítani való. Azon kell lennünk, hogy nem szabad megengednünk, hogy visszafordítsa bárki a történelem kerekét, a romákat, a szegényeket, az időseket, a perifériára szorultakat továbbra is aktívan kell támogatnunk. De az, amit egyetlen egy emberöltő alatt elértünk, reménységre ad okot, és remélni akarjuk, remélni kell, hogy az emberi jogok tovább erősödnek majd a világban. Ugyanakkor új kihívásokkal szembesülünk. Klímaváltozás, klímamigráció. De a multilaterális rendszerek, együttműködések, szerződések létrejötte egy hálót, egy keretet ad ahhoz, hogy ezeket az óriási kihívásokat legalább valahol, valamilyen keretek között kezeljük. Egyre közvetlenül jut el a nemzetközi könyv, a nyilvánosság elé a helyi probléma. A gazdasági igazságtalanságok, az, az igazságügy befolyásolása, a tömeges megfigyelés, a mesterséges intelligencia e, emberi jogok ellen való felhasználása, a a nyilvánítás szabadságának a korlátozása. Ezeket ma már nem lehet eltitkolni a világ közvéleménye elől ezzel együtt sajnos még megvannak. Ezért a visszaszorításuk folyamatos és óriási feladat. De megvan hozzá a keret. És látjuk ennek az eredményeit. Ennek a keretnek bizonyos elemeit sok helyütt támadják, de meg fog maradni elég erős hozzá. Egyesek megpróbálják a döntéshozókat a normák megváltoztatására rábírni, azok fellazítására. Ezért kell résen lennünk. Magarini asszony is elmondta, és Stavros Lambridis is, meggyőződésünk, hogy miközben ki kell mondanunk, hogy nagyon sok az elfogadhatatlan helyzet a világban, ezzel együtt tömegesen vannak pozitív példák hogy fenntarthatóvá vált a fejlődés sok helyütt, hogy sikerül konfliktusokat megelőzni. A kormányok, a parlamentek, a civil társadalom, <clears throat> az ENSZ intézményrendszer a magánszféra és minden tagja a társadalomnak, férfiak, nők, gyerekek, figyelünk és fellépünk, hogyha az emberek jogai sérülnek. Képesnek kell lennünk a gyűlöletbeszéddel szembe szállni, a egyetemes nyilatkozat alapelveit alásókkal szembe menni. Itt valamennyi földlakó jogairól van szó. Reméljük, szeretnénk, hogy Európa élére álljon ennek a folyamatnak. Európában megvan az akarat és a hagyománya az emberi jogok védelmének. A társadalmi fejlődés területén Európa óriási teljesített. Ezért nem szabad pont, hogy ezeket a hatalmas eredményeket bárhol bárki hagyja alásni. Ki kell építenünk az emberi jogok kultúráját, a párbeszéd kultúráját, a, az egymás tiszteletének a kultúráját. Ma a gyermekjogok napját is ünnepeljük, gondoljunk külön a gyermekekre. A világ gyermekei és az ő gyermekeik jövőjéről döntünk most. És az emberi méltóság megőrzésének jogát minden földlakónak, a most születőknek különösen meg kell adni. 70 évvel ezelőtt, ami létrejött, nagyon jó irányba vitte a világot, ezt kell folytatnunk. Grazie, grazie davvero per... Köszönöm szépen ezt az igen kiváló és nagyon fontos expozét. Turbancú asszonynak fogok most szót adni, aki a nemzetközi ö, büntető törvényszéken ügyész Fatú Bencuda asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hogy mondjam el az elején már, hogy kifejezésre juttassam köszönetemet a parlamentnek és Antonio Tajani elnöknek is, és az Emberi Jogi Albizottság elnökének, páncéri képviselőnek, hogy megrendezték ezt a, ezt a konferenciát, és meghívást is kaptam. Ebben a gyönyörű teremben kerül most megrendezésre ez a konferencia, és azt gondolom, hogy az egyetemes emberi jogok nyilatkozatának megemlékezése is egy méltó esemény. Nagyon fontos egyéb megemlékezések is voltak az idén, az első világháború lezárásának századik évfordulója, az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatának 70. Eh, évfordulója, és a, eh, a eh, népírtások elleni nyilatkozat évfordulója, és eljött az ideje, hogy reflektáljunk, hová jutottunk, milyen kihívásaink maradnak, mik mit értünk el a standardek terén, és hogy a nemzetközi in, büntető törvényszék hogyan tud fellépni azért, hogy az emberi méltóság mindenki számára biztosít legyen, biztosított legyen. Nagyon fontos a legalapvetőbb jogoknak a tiszteletben tartása, azt nem is győzzük eleget hangsúlyozni. A második világháború után kimondhatatlan erőszaktól menekült meg a háború lezárásával az emberiség. Azonban a büntetlenség láttán mindenki tudta, hogy nem szabad, hogy megismétlődjenek ezek az események. Egy jobb világban szeretnénk élni, amelyben az emberi méltóság tiszteletet kap, és a büntetlenségnek véget vetünk. A nemzetközi emberi jog és a büntető jog is nagyon sokat fejlődött. 70 évvel később az egyetemes emberi jogi nyilatkozat az alapját képzi a nemzetközi elis, nemzetközileg elismert emberi jogi sztenderdeknek. A Nürnberg és Tokió is paradigmaváltást hozott a, az olyan ügyekben, amikor elszámoltatni kellett a bűnösöket. A hidegháborút követően Ruandában, illetve a volt Jugoszláviában is rettenetes genocidiumoknak lehetünk tanúi és láttuk, hogy ahol lábbal tiporják az emberi jogokat, az erőszak közepette, ráadásul ilyen mértékben ott nem lehet béke mindaddig, amíg a felelősöket nem vonják felelősségre. A római 98-as konferencián ismertük fel, hogy a véget kell vetni a legborzasztóbb bűncselekmények elkövetőivel szemben addig fennálló büntetlenségnek. Politikai akarat is mutatkoztak a 90-es évek közepén a római statútum megszületésére, amelyel életre is lehetett hívni az iktit. Ez a törvényszék a 27 EU-s tagállam a, tól is támogatást kap, amely mind részes fele ennek az intézménynek. Azóta is függetlenül végzi a munkáját ez az intézmény, és a római statútum tulajdonképpen a nemzetközi büntető jogot is egységesítette. Ezek az iránymutatások egyedivé és dinamikussá is tették a törvényszéket különböző szinteken, és bilaterális és multilaterális szinten is működni volt képes. A Nemzetközi Törvényszék és az én hivatalom, mint mindennek motorja, a mai napig azért küzd, hogy a büntetlenség ne ismétlődhessen meg, hiszen rengeteg emberi tragédiát élünk meg napi szinten atrocitások érik az embereket, sőt ezek tovább gyűrűznek kontinensről kontinensre, ami óriási emberi szenvedést okoz, emberi, emberek által lakott városok és emberek értékei pusztulnak el ezeknek következtében. Elképzelhetetlen erőszaknak esnek áldozatul a polgárok, és ide sorolom a, az emberkereskedelmet is. Mindezek ellenére a hivatalom mandátumát igyekszik megvalósítani. Ukrajna, Nigéria, Kolumbia, Venezuela, Palasztina, Fülöp-szigeteket és Bangladest, márt is említem azon országok közül, ahol olyan helyzetek állnak elő, ahol vizsgálódnunk kell. A nemzeti hatóságokat mindig arra biztatjuk, hogy helyi szinten vizsgálják ki ezeket az ügyeket. Az IKTI bíráit is felkértem arra, hogy Afganisztánban vizsgálatokat indítsanak. Természetesen a vélt burundi, illetve örményországi és grúziai, ugandai és elefántcsontparti visszaélésekre is bizonyítékokat kell gyűjtenünk, de a kongói demokratikus köztársaság és Maliban tapasztalt atrocitásokat is ki kell vizsgálni. 15 egyén ellen indítottunk vizsgálatot, ahol megalapozott a gyanú, főben járó bűnöket követtek el. Mindez arra emlékeztet bennünket, hogy az együttműködést erősítenünk kell minden szereplő között, akik a római statútumnak részes felei, mert csak így ö, fog, ö, fognak gyümölcsöt hozni az erőfeszítéseink. Jekatom úr a közép-afrikai köztársaságban egy olyan bűnös, akit példaként említhetnék. Nem egy olyan intézményről van szó, amely egyedül képes végigmenni ezen az úton. A, az intézmény hatása politikai, diplomáciai, operatív és pénzügyi támogatásra szorul, állami felek és egyéb partnerek részéről, enélkül nem tudná elvégezni a munkáját. Nagyon fontos éppen ezért a törvényszék munkája és egyéb törvényhozási mechanizmusokkal szemben a tudatosság fokozása. Más jogállami szervek is csatlakoztak az elképzeléseinkhez, így nagyobb is a kapacitásépítés annak érdekében, hogy az atrocitások ellen fel tudjanak lépni, illetve a kivizsgálatlan ügyeket keresztül tudják vinni. A Nemzetközi Büntető Törvényszék egy nemzetközi projekt, és a teljes emberiség javát szolgálja. Mindannyiunknak felelőssége van abban, hogy a célkitűzéseit erősítsük és meg tudjuk valósítani globalizált és digitalizált világban élünk, és éppen ezért nekünk is lépést kell ezzel tartanunk ezekkel a trendekkel. Ezeket a kihívásokat tehát magunkénak érezzük, a modern idők kihívásait esélynek is tekinthetjük, hiszen technológiai alapon sokkal könnyebb sokszor bizonyítékokat szerezni. A saját hivatalom például videó és szoci, ö, social media beli ö, ö, jelekre ö, igyekezett visszanyúlni, azonban nagyon sokszor egyéb területekre is ki kell vetni úgymond a hálónkat. Tehát nagyon sokszor helyi szinten a terepen kell dolgoznunk, digitális bizonyítékokra is vissza kell nyúlnunk, amelyeket helyi szintről tudunk megkapni a hatóságoktól. A terepen dolgozó szervezetekkel kell tehát összedolgoznunk, együttműködnünk, mert ilyen esetekben tudjuk biztosítani azt, hogy a kulcsfontosságú bizonyítékokat meg tudjuk őrizni, be tudjuk gyűjteni, hiszen így tudunk a végére jutni a bűncselekmények kivizsgálásakor. Nagyon lényeges az is, hogy koordinált lépéseket tegyünk, hogy megelőzzük a további bűncselekményeket, és ne engedjük, hogy profitáljanak az elkövetők az ilyen bűncselekményekből. 70 éve jött létre az Egyetemes Emberi Jogok nyilatkozata, és a nemzetközi büntető jog tulajdonképpen egyre nagyobb köröket von. Nagyon messzire jutottunk, egyetemesen elfogadottá vált, hogy minden ember születésétől fogva jogokkal rendelkezik, ezek közül az egyik a méltóság, és, és ezeket a jogokat védenünk kell, meg kell óvan, óvnunk. Nem szabad elfogadni azt, hogy az emberi jogsértéseket elszög, szenvedők csendben maradjanak. Meg kell hallgatnunk őket, mert ha nem így teszünk, akkor nem tudunk igazságot szolgáltatni. Ahogyan ezen a fórumon már el is hangzott szeptember 13-án az idei évben, nagyon sokszor eszköztelennek érzik magukat az áldozatok. Az elszámoltathatóság tehát az egyik legfontosabb lépés, amely a békének az alapját teremti meg. És csak egyet tudok érteni e, ezekkel a gondolatokkal, amikor is azt ö, e, ö, e, kívánjuk eléni, hogy egy, egy globális szinten működő multilaterális rendszeré váljon az intézményünk. Tulajdonképpen határokon át lépve kell biztosítanunk a munkánk sikerét. Minden embert emlékeztetnünk kell ezekre az emberi jogokra, minden embert ö, egyesítenek ezek a jogok, miközben egy nagyon sokszínű mozaikról van szó, amely nagyon sérülékeny, hiszen bármikor fel lehet rugni emberi jogsértések révén. Az Európai Parlament és annak tagjai és mindenki más, aki hisz a munkánkban, az intézményünkben, a jog erejében, annak köszönetet mondok, hiszen az emberi méltóságot itt tudjuk megőrizni. Nem könnyű a feladatunk, de igyekszünk továbbra is előre menni, zárva sorainkat, közösen fellérni a büntetlenség, büntetlenség leküzdésére, és azt gondolom, hogy egy kevesebb konfliktussal küzdő orsz, világban minden ember számára a világ minden sarkában biztosítanunk kell ezt, de ezért dolgoznunk kell közösen tovább mindenkivel, aki itt van a teremben és azon kívül is. Grazie, grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólást. Most Stavros Lambrédész következik, az EU emberi jogi külön megbízottja. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, köszönöm Antonio. Kedves barátaim, emberi lények vagyunk, nem állatok. Nem lehet belém rugni, nem lehet megölni, nem lehet börtönbe dugni. Nem lehet engem úgy kezelni, mint egy állatot, csak azért, mert nem tetszem önöknek. Ez az emberi méltóság. Ez a legegyszerűbb dolog, amit 70 évvel ezelőtt kimondott, az, ez az egyetemes nyilatkozat. Van emberi méltóságunk. És hogyha bármilyen kultúrát, bármilyen vallást, bármilyen régiót vagy rendszert megnézzünk a világban, akkor láthatjuk, hogy ez a ez a hiedelmeiknek a középpontja. Nincs olyan része a Földnek, ahol az élet filozófiának nem képezi központi részét az emberi méltóság. De azok, akik az emberi jogokat megpróbálják megsérteni, az autoriterek a világon, diktát, a diktátoroknak nem tetszenek az emberi jogok, nem, tetszenek, nem tetszik az emberi méltóság, de sokszor a populisták, az erős kezű vezetők azok, akik az emberek akaratát úgy akarják módosítani, hogy az hasonluljon az övékhez, az egész régiójukat saját ellenőrzésük alá akarják vonni. Ezek az emberek ki nem állhatják a toleranciát, ki nem állhatják az inkluzivitást, ki nem állhatják a jogállamiságot, megpróbálnak minket megosztani, megpróbálják elérni, hogy utáljuk egymást, hogy gyűlöljük egymást, azt akarják elérni, hogy gyűlölködő szemmel az állatok gyűlölködő szemével tekintsük egymásra. Megengedjük ezt nekik? Megengedjük ezt? Az Európai Parlament erre azt mondja, hogy nem. Az Európai Unió is azt mondja, hogy nem. És már évek óta azt mondjuk, hogy nem. Annak ellenére mondjuk, hogy nem, hogy mi sem vagyunk tökéletesek, és annak ellenére mondjuk ezt, hogy tudjuk, hogy nem egyszerű az emberi jogok helyzetét előmozdítani a világban. Annak ellenére mondjuk, hogy nem, hogy azok, akik elkötelezettek politikailag az ö, politikailag elkötelezettek az emberi jogok ellen, ők valójában javulnak. Egyre jobban el tudják, elő tudják adni a rossz narratívákat másoknak. Amikor elmegyek valahova, hányszor mondják nekem azt, hányszor dörgölik az orrom alá, hogy hogy jön ön ahhoz, hogy a leszbikusok és a homoszexuálisok jogait felemlegesse nekünk? nem mi a helyzet? Miért beszélnek a halál, mit jelent, miért beszél a halálbüntetésről? Nézzék csak meg a, nézzék csak meg a közvéleménykutatást. Az emberek 90%-ának ez tetszik. Mert nem beszélünk inkább pénzről. A pénz összeköt minket. Erre azt szoktam válaszolni, hát hogyha pénzről akarnak beszélni, akkor nem velem, és nem itt kell beszélni. Vannak olyan emberek, akik mind-mind ignorálják ezeket a kérdéseket, de vége van a legvéresebb háborúknak, vége van a szörnyűséges emberi jogsértéseknek, 70 év telt el azóta, és mi vagyunk az Európai Unióban a világnak a leggazdagabb és a legbékésebb területe. Azért, mert úgy döntöttünk, hogy semmit sem építünk fel, ha csak nem az emberi méltóságra alapul ez a valami. Bármi más bármi más azonnal összeomolhat. Olyan ez, mint a futóhomok. Hogyha velünk akarnak dolgozni, akkor az emberi jogokkal is számolniuk kell. És van még itt egy dolog, még egy oka is van ennek, hogyha valaki kiáll az emberekért, az elnyomottakért, az elszigeteltekért, azokért, akiket állatként kezelnek, hogyha valaki velünk van ebben a harcban, hogyha valaki ezt megteszi, akkor nem egy kisebbséget véd meg, itt vagy ott, azt védjük meg, hogy, egy olyan társa, hogy olyan társadalmak jöhessenek létre, amelyek integráltak, amelyek erősek, amelyek békések. Mert valójában minden társadalom alapja az, hogy a kisebbségek százai tiszteletben tartják. Valahol az ember lehet például többségben azért, mert férfi vagy nő és, épp, és csupán ezért hátrafordulhatunk? Vagy, és azt mondhassuk a másik nemnek, hogy ők hogy őket el lehet nyomni. De az ember lehet, hogy valahol épp többségben van, és egy másik helyzetben kisebbségbe kerül a szexuális orientáció miatt, a politikai nézetei miatt, a fogyatéka miatt, vagy a vallása miatt. Abban a percben, hogy az ember a többség erejével bír, és úgy gondolják, hogy ezt felhasználhatják arra, hogy mást állatként kezeljenek, akkor nyílik ki a pokol ajtaja. Akkor nyílik ki annak az ajtaja, hogy minket magunkat is állatként kezeljenek, mert mindannyian kisebbségek vagyunk. Federica Mogherini említette, hogy a 70. évfordulón az Európai Unióban és New Yorkban 13 hát másik ország úgy döntöttük, hogy pozitív üzenetet fogunk meg, megfogalmazni. Vannak olyan országok, amelyek azt mondják, hogy ó, hát az emberi jogok az reménytelen, mindenki ezeket, meg, mindenki megsérti ezeket, minek avatkoznak bele a mi problémáinkba? Az Európai Uniónak is vannak problémáim, Nézzünk körül a világban. De attól még, hogy vannak kihívásaink, kihívásaink vannak, és erre azt mondják ezek a velünk nem együttműködő partnerek, hogy mindenki hagyja mindenkit békében, hagyjuk ezt az egész problémát. Azt gondolják, hogy az emberi jogokat félre kell tenni, mert ezek úgyis működésképtelnek. De ez nem így van, az emberi jogok igenis működnek. Az év minden napján működnek. Michel, Fatou, minden egyes személy itt ebben a teremben elmondta, hogy vannak tapasztalataik, és tudják, hogy, az ember, hogy a világ azért változik, mert vannak emberi jogok. Azok, akik New Yorkban ezt aláírták, ők konkrét emberi jogi történeteket adtak elő, ezeken keresztül a gazdasági fejlődést segítették elő egy országban, vagy a fenntartható, vagy a fenntartható biztonságot, vagy a női jogok javulását. Tunézia konkrétan egy új szabályról, jogszabályról beszélt, a nők elleni erőszakról szóló jogszabályról, a civil társadalom és a kormány együttesen alkották meg ezt a jogszabályt. Burkina Faso, ők arról beszéltek, hogy van egy olyan programuk, ahol 90, 90 civil társadalmi szervezet ellenőrzi azt, hogy az el, elnök megfelelően demokratikusan és ö, méltó, és megfelelően demokratikusan ö, alkalmazza a jogszabályokat. Tehát, hogy a kormány végrehajtja-e azt, amire ígéretet tett, és a kormány is aláírta ezt, a kormánynak is tetszik ez a módszertan, mert ez is mutatja, hogy nem fél attól, hogy a civil társadalommal együttműködjön. A civil társadalommal együttműködés a legjobb módja annak, hogy meggyőződjünk arról, hogy valóban van gazdasági előrelépés. New Yorkban megegyeztünk abban, hogy folytatjuk az együttes munkát az ensz és az ENSZ különleges megbízottjaival és előadóival, sőt, a saját emberi jogi gyakorlatainkat is ellenőriztetjük. A multilaterális rendszert, rendszernek elkötelezettjei van a jogáll, a jogállamiságért tesszük le a voksot. Nem azt akarjuk, hogy jogszabályokkal, nem a jogszabályokat önmagukért kell tiszteletben tartani, hanem jogállamiságot szeretnénk. Ott akkor New Yorkban ígéretet tettünk arra, hogy a civil társadalom együtt fogunk dolgozni, még akkor is, hogyha a kormányok nem egyeznek meg mindenben, nem értenek egyet mindenben a civil társadalommal. Nem azért kell velem például leülni tárgyalni, hogy elmondják nekem, hogy milyen remek munkát végzek. Általában azt, szoktak, azt szokták velem közölni, hogy ezt vagy azt nem jól csinálom. Ez, nem, ez így jól van szabadságra és nyitottságra van szükség, őszintességre. A cél az, hogy amikor a tükörben nézünk, akkor megpróbáljunk jobbá válni. Ott New Yorkban ígéretet tettünk arra, hogy, hogy az emberi jogi erőfeszítéseinket fog, folytatni fogjuk, hiszen az emberi jogok területén senki sem tökéletes. A rosszak azt akarják, hogy két csapdába essünk. Az egyik egy intellektuális csapda, a másik egy, pszicholo- egy pszichés csapda. Az intellektuális csapda az, hogy megpróbálnak arról meggyőzni minket, hogy miután az emberi jogok úgyis reménytelen esett, és miután senki sem tökéletes, éppen ezért mindannyian egyformán tökéletlenek vagyunk. De ez nem így van. az való igaz, hogy az emberi jogi szempontból senki sem tökéletes, de van különbség azok között, akiknek vannak intézményei, vannak független bíróságai, független emberi jogi szervezetei, független sajtója, független parlamentje, mint ez a parlament. Azok között, akik folytonosan jobbá szeretnének lenni az emberi jogok területén, van különbség ezek között, és azok között, akik bármilyen korlát nélkül mindig sárba tiporják az emberi jogokat. Nagyon nagy a különbség. Ez a parlament nagyon sok időt szentel annak, hogy hogy a komoly emberi jogi kérdéseket valahogyan meg tudja szüntetni, kritizálunk, nyíltan kritizálunk, de nyújtjuk a kezünket azok felé, akik hajlandóak velünk együttműködni, hogy kialakítsák a független sajtót, kialakítsák a független bíróságokat, kialakítsák azokat a független mechanizmusokat, amelyek segítik az emberi jogok helyzetét. Végezetül a következőt mondanám. Az hozzászólásom elején említettem, hogy vannak olyan emberek, akik megpróbálnak megosztani minket, az ellenfeleink azt, azt próbálják elérni, hogy megosztottak legyünk, én egy idézettel jöttem, egy Mandela idézettel. Tudom, hogy mindenkinek van egy Mandela idézet, az én ez a Mandela idézetem a következő. Senki sem születik úgy, hogy gyűlöl. Senki sem úgy születik, hogy gyűlöl. Hogyha az embernek meg lehet tanítani azt, hogy hogyan gyűlöljön, akkor azt is meg lehet tanítani, hogy hogyan kell szeretni. minket megtanítottak arra, hogy hogyan kell gyűlölni. Nagyon jól megtanítottak minket erre a világ különböző részei. De hogyha itt, ha az emberi jogi aktivisták, a parlamenti képviselők, a kormányképviselők, ha itt mindenki a teremben, vagy Szaharov díjasok, ha mind úgy menjünk innen, hogy elkötelezettek vagyunk, és szeretnénk, és, és, és hogy meg akarjuk állítani ezt a gyűlöletbe csúszást, akkor kialakíthatunk egy olyan világ, világot, ami jobban szeret. Csúnya szó ez, hogy szeressünk, hogy egy ilyen világot alakítsunk ki. Ehhez megfelelő jogi eszközökről van szükség, hogyha azt mondjuk hogy egy országnak, hogy egy nyilatkozatot aláírnak, aláírtak, akkor akkor azt nyomon kell követni, meg kell ezt valósítani, ez így, ez így helyes. De nem tudunk az emberekkel kommunikálni, nem tudunk az utca emberével úgy kommunikálni, hogy ennek igazán értelme legyen, hogy ha az, emberek, az emberek megértsék, hogy ezek az értékek miért fontosak, hogy hogyha nem lennének ilyen értékek, akkor jogszabályok sem lennének. Hogyha, hogyha nem lennének ezek az értékek, akkor hogy jöttek volna létre ezek a jog, jogszabályok? Az én legfőbb célom az, hogy több szeretetet hozzak létre a Földön. Én nem engedem meg azoknak, akik minket akarnak megosztani, és azt akarják, hogy gyűlölködjünk, nem engedem meg nekik, hogy győzzenek. Nekünk szeretnünk kell. Grazie, grazie Stavros. Köszönöm Stavros. Köszönöm ezt a hozzászólást. Most megadom a szót Emilio riley az Európai Ombudsmannak parancsoljon. Uh, thank you, dear Mr. Panzeri, dear fellow speakers, ladies and... Köszönöm szépen, Panzeri úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezen a mai ö, rendezvényen felszólalhatok, és miután az ombudsman hallottuk, hadd mondjam el én is, hogy mindannyiunknak van ünnepelni valója az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata nem egy statikus dolog. A 70 éve alatt, amióta megvan, sokat változott és sokat változtatott a világon. És mindig új kihívások vannak, de az alapértékek megmaradnak ugyanazok. A modern ombudsmani hivatal létrehozása is egy fontos mérföldkő volt, amit a nyilatkozat annak idején még csak tervezett az emberi jogi ombudsman szerepe az, hogy az állami erőszakkal szemben megvédje a polgárokat, és a jogállamiság területére terelje a konfliktusokat. Az emberi alapjogok ö, azt mondják ki, hogy az erőszakos hatalomgyakorlás tilos, és az ombudsman ajánlásait meg kell fontolnia minden kormánynak. Az úgynevezett soft power ebben a nyilatkozatban alapozódott meg, és hogy egyáltalán létrejött, ezt a nyilatkozatnak köszönhetjük. Európában és máshol is egyesek aktívan védik az emberi jogokat, de ö, nem mindenhol érvényesülnek ezek mégsem, mert sok országban szépen beszélnek az emberi jogokról, de ugyanabban a pillanatban ugyanazok a, a hatalmi erők elnyomják őket, mert hát drága dolog az emberi jogokat védeni, csak arra nem jönnek rá, hogy ha az embereket megfosztják emberi alapjogaiktól, az egészségügytől, az élet től, az erőszakmentességtől, akkor az aztán még drágább lesz mindenkinek. Ezeket a tagállamok, az Európai Unió tagállamai tudják. Azok a panaszok, amiket én kapok, azok Európában elsősorban inkább az átláthatóságra vonatkoznak, hogy az EU joganyagát mennyire átlátható, mennyire pontosan tartják vagy nem tartják be a tagállamok etikai kérdésekről van szó, illetve az, az alapjogi karta megsértéséről ezekben a panaszokban. És miközben ez, ezek a panaszok néha csak szűk emberi köröket érintenek, mindannyian átérezzük a fontosságukat. És nagy megtiszteltetés számomra, hogy az ombudsmani székben a tagállamokkal együttműködhetek annak érdekében, hogy az EU valamennyi polgára hozzáférjen az őt megillető jogokhoz. Az EU-nak a külső határvédelmi hivatala, a Frontex és a tagállami hatóságok a migráns helyzet kezelés kap, kezelése kapcsán való felépései sajnos nagyon sok hiányosságot ö, mutattak és egyes tagállamok önkényesen definiálják maguk számára, hogy mely országokat tekintik biztonságosnak és melyiket nem. A kereskedelem az biztos, hogy senkinek a jogait nem sérti. A legrosszabb körülmények között is meg kell őrizni a kommunikációt, a legrászorultabbak befogadását, a kereskedelmet. Az EU-n belül fontos kérdés a lobby tevékenység átláthatósága. Mert ugyan az, a fizikai erőszak Európában nem jellemző, de az, a szabályok alásása, kijátszása, a digitális gazdaság eluralkodása emberi jogi területeken azok megfontolása nélkül bizony jellemző. És a befolyásolás, a manipuláció új magaslatokat ért el a technológia szintjén, és a 21. századnak ez egy alapvető emberi jogi kihívása, még akkor is, hogyha nem köthető hozzá közvetlenül fizikai erőszak. A, és ideértjük a brüsszeli lobby tevékenységet, a dohány lobby tevékenységét, az autóipari lobby tevékenységét, a polgárok becsapását, a gépjárművek biztonságossága és környezetszennyezése tekintetében, és a pénzügyi szabályok megváltoztatására irányuló lobby tevékenység is súlyos érdekeket és emberi jogokat sérthet. 1940-es évek óta, Washington óta sokat változott a világ. A banki világ deregulációja az USA-ban megmutatta, hogy óriási válságokat generálhat, ha bárki bármit csinál a pénzügyi, csinálhat a pénzügyi szektorban. Az európai bankoknak is megvolt a sara ebben a válságban, mert vakon hittünk a transatlanti banki kapcsolatok megbízhatóságában, és bizonyos technikáikat át is vettük. Ez politikailag, társadalmilag tarthatatlan volt és súlyos következményekkel járt. A klímaváltozással kapcsolatos jelenlegi USA álláspontnak is súlyos emberi jogi következményei vannak a világban, hiszen a klímaváltozás egyes helyeken konkrétan migrációra kényszerít népcsoportokat, és ez pedig társadalmi feszültségekben nyilvánul majd meg. És mindenkit érint a probléma. Aztán a mezőgazdaságra vonatkozó szabályozás is közvetlenül generálhat migrációt, és amit vakon az úgynevezett fejlett világban eldöntünk, az végül is az úgynevezett fejlett világon is lecsapódik majd annak a hatása. A kör bezárul, és senki sem tud elmenekülni a következmények elől. Annyi olyan szinten ö, függ össze ma már minden mindennel és mindenki mindenkivel, hogy egy-egy rossz döntés a Föld egyik pontján több ezer kilométerre azonnali konkrét negatív hatásokat generálhat. A hivatalom jelenleg vizsgálja az EU és e, egyes országok kereskedelmi szerződéseit, mert az a benyomásunk, hogy a rossz kereskedelmi szerződések nagyon negatívan hathatnak az emberi jogok érvényesülésére. A külügyi szolgálat egyébként Európában világszerte igyekszik eh, ar, törekszik arra, hogy a diszkrimináció mentesség politikáját amennyire csak lehet Európa nevében érvényesítse. Minden kormánynak a polgárt kell a középpontba helyeznie, és a közérdeket a magánérdekek előtt. Az univerzális emberi közösség mindannyian egyenként vagyunk felelősek azért, hogy ez a dokumentum a gyakorlatban is érvényesüljön. Thank you, grazie. Köszönjük szépen. Most Patrick Gaspar következik, az Open Society Foundation elnöke. Thank you, Mr. Chairman. Good Köszönöm szépen, elnök úr. Szép délután kívánok minden részvét, résztvevőnek. Büszke vagyok arra, is megtiszteltetés is számomra, hogy a civil társadalmat képviselhetem itt a panelben. Nagy alázattal érkeztem ide, viszont uh, sürgető ügyben is jöttünk itt össze. Emberi jogi aktivista ként Ai Weiwei itt volt ma, és ő börtönbüntetést is töltött, de mindenkit felhívott arra, hogy az elszámoltathatóságot kérje számon mindenkin. Azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb missziója a civil társadalmaknak is ezekben a nehéz időkben. Amikor az emberi jogokat megfogalmazták, akkor Eleanor Roosevelt azt mondta, hogy hát hol is kezdődnek az emberi jogok. Igazából az apró helyeken, közel az otthonhoz, tulajdonképpen ez az egyénnek a, a világa, a környezet, ahol lakik, az iskola, ahová jár, ahol dolgozik, legyen az egy farm, egy gyár, vagy akár egy iroda. A mi alapítványunknál pontosan ezeken a helyeken kívánunk dolgozni, közel az otthonhoz, legyen itt szó saját közösségekről, Sierra Leone-ben, az ellenállóknak Örményországban, vagy hogyha Csehországban az oktatáshoz való jogért mennek ki az utcára a, a különböző közösségek. Sok esetben sajnos az emberi aspektusát a jogoknak elfelejtjük, mint hogyha valami absztrakt principium lenne a jog, miközben itt közösségekről van szó. Az én országunkban is nagyon sokszor a politika nagyon rondává válik, mint hogyha ellenezné a jogokat, pedig hát a politika jogért nagyon sokan kor- korábbi politikusok sikra szálltak. A globalizáció a gazdasági és szociális jogokat nem tudta előmozdítani mindenhol, sőt, valahol visszafordította, és hát ezt nagyon könnyen kihasználják azok, akik az alapvető emberi jogok elismerését vissza akarják fordítani tulajdonképpen ezeknek a jogoknak a gyakorlatban való gyakorlását ássák elő, és erre egyre újabb módszerek kínálkoznak. Azonban vannak sikereink is, ezekről sem szabad elfelejteni, azonban óriási a kihívás is. Új vezetőkre van szükség, és egy újfajta vízióra is a fiatalok számára, akik, akiknek ott van az az erős jogi keret, amiben felnőnek, viszont ők ezt mind úgy veszik, mint hogy ez teljesen garantált lenne, és nem ismerik föl, hogy napi szinten meg kell küzdeni ezért. Arzokról is meg kell emlékezzünk, akik ma nem tudnak itt lenni, mert nem kaptak vízumot, vagy nem utazhatnak azért, mert bebörtönözték őket vagy azért, mert üldözik őket, mert nemzetközi fórumokon szólaltak fel. Tudjuk, hogy több mint 300 emberi jogi védőt mészároltak le és ők sem lehetnek itt. Azért vagyok itt a panelben, mert Uzmán Kaválát képviselem Törökországból, aki emberi jogi aktivista volt, és bebörtönözték, azért, mert csikra szállt a jogokért. De 13 afrikai is képviselek, akiket bebörtönöztek, mert a szabad gyülekezési jogával élt, viszont a kormányzat másként gondolkodik. Tehát egyrészt itt van ez a 70 éves évforduló, tudjuk, hogy nagyon sok helyen ott vannak a politikai vezetők, akik nem kívánnak konkrétumokról beszélni a jogok kapcsán, globális nemzetközi konferenciákon, mint az, ez a mostani is, ott tudunk ilyenekről szólni, és nagyon sok esetben egymásnak ellentmondó érdekek forognak itt kockán. Miért van szükség az új vezetőségre és a vízióra? Hát azért, hogy az emberi jogvédőket meg tudjuk védeni, hogy a jogok szempontjából megmaradjon egy erős politikai vízió, amely akár kényelmetlen helyzetbe hozza a kormányokat, és hogy az idioma, idiomáinkat és a taktikánkat is, amelyek övezik a jogokat, frissítsük. Vannak megszorítások, természetesen, még mindig az NGO-kat és a civil társadalmat nagyon sokszor a problémaként bélyegzik meg, külföldi ügynökökként bélyegzik meg őket, és ez aggájjal tölt el engem, mert nagyon sokan belesétálnak ebbe a csapdába. És ez, valljuk be, egyszerűen bekorlátozza a lehetőségét a felszólalásnak, és meghatározza azt is, hogy egyáltalán kiszólalhat fel. Ezeket az aktivistákat nagyon sok veszély fenyegeti. Nicaraguában például nem is arról van szó, hogy van-e vezetősége egy-egy NGO-nak, hanem arról, hogy Ortega elnök úr milyen döntést hoz, hogy a diákok közé lövete, avagy sem, és az, utcára vonulókat például el fogja, vagy üldözni fogják-e. Nagyon sok esetben a korrupciós ügyek ezért aztán nem is kerülnek terítékre. Főleg, hogyha kontrollálják a, az újságírókat, a médiumokat, és üldözik ezeket a csatornákat. Az új emberi jogi képviselőnket, Michel Bachelet meghallgattuk, és tudjuk, hogy rengeteg új feladattal kell majd megbirkóznia. Az idén júniusban az ő elődje azt mondta, hogy nem szabad elbújnunk a saját felmentésünknél vezérelve, hanem meg kell védeni és fel kell állnunk az emberi jogvédőkért de a világon mindenhol. Bátraknak kell tehát nekünk is lennünk, ugyanúgy, mint azoknak a ö, magyar jogvédőknek is, akik ö, kiálltak és vállalták a nyilvánosságot és vállalva az, hogy mindez az életükre is hatása lesz, sőt a családtagjaik életére is. A regionális intézmények, akiket én is képviselek, valamint a nemzetközi és a nemzeti intézmények is kivehetik a részüket ebben a munkában. Egyrészt utat kell tudniuk mutatni, a kiutat a sötétségből, és meg kell szüntetni azt, hogy csendben maradjanak az érintettek. Nagyon fontos az is, hogy regionális nemzetközi intézmények a szupranacionális hitelességükre támaszkodva támogassák a civil száj, társadalomnak a tagjait, akiket támadások élnek, és hívják meg őket, bátorítsák őket, hogy szólaljanak föl egyfajta védelmi háló alakul így ki, egy, egy, egy olyan udvar, amiben visszavonulhatnak. Aztán nagyon fontos, hogy egy vezetőséget, tehát merjünk vállalni, bele merjünk állni a feladatainkba. És aztán az elszámolhatóságot is szeretném még itt megemlíteni, és nagyon fontos leültetni az üzleti életből származó vezetőket is. Mert amennyiben a jogállamiság sérül, akkor a korrupció mindig elharapózik. Ott kell, hogy legyen minden érintett az asztal körül, minden érintett, nagyon nagy volumenben költünk arra is, hogy ezt megvalósítsuk a jó gyakorlatokat is igyekszünk kicserélni, milliárdos nagyságrendekről számolhatok be a finanszírozás terén. Aztán természetesen egy újfajta vízióra is szükség van, az, hogy elérjük egyáltalán az, az érintetteket, talán csatornaként felmerülhet itt is a digitális generációnak a tere, mely, akiknek a jogait azonban nagyon sokszor erőszak is éri. Nem szabad hagyni, hogy karikírozzák a saját munkánkat. Sok platform tudja a legkülönbözőbb véleményeket és információkat terjeszteni. Ezekkel is nagyon óvatosan kell bánni, felvilágosító munkával tudunk itt eljárni. Az emberek, az európai embereknek a hangjaként kell ennek az intézménynek is fellépni. Tudjuk, hogy 19-ben választások lesznek. Nagyon bátor döntést hozzak, hoztak, amikor két hónappal ezelőtt a Magyarországa kapcsolatos jelentést elfogadták az alapvető jogok tiszteletben tartására felszólítva, és az Európai Unió akciós tervének az elfogadása is egy jó lehetőség arra, hogy hogyan válhatnak valóra az eddig papíron megfogalmazott elképzelések. A kollektív víziónk azt kívánja biztosítani, hogy szabadak legyenek a társadalmaink, ahol megengedett a, a sokszínűség és sokféle vélemény, de együtt kell működnünk, hallatni kell a hangunknak, megfelelő taktikát kell alkalmaznunk, annak érdekében, hogy majd a mi visszaemlékezésén tényleg úgy érezhessük, hogy már mindent megvalósítottunk. Köszönöm szépen! Nem lehet nem egyetérteni azzal az elképzeléssel, hogy félre kell tenni a különböző előítéleteket, hogy a politikai realizmus hiányával fel tudjuk venni a harcot. Ezzel tehát egyetértek. Van néhány percünk, hogy meghallgathassuk a különböző észrevételeket a közönségtől, vagy kérdéseket is lehet feltenni. Egyébként van még két rövid hozzászólásunk két fiataltól. Eliza és Iván kíván hozzánk szólni. Először Elizát hallgatjuk meg. Eliza, from Italy. I... Eliza vagyok, olasz vagyok. A fiatalok és gyerekek helyzetéről szeretnék beszélni Szicíliában és Líbiában. Sokunknak el kellett hagynunk a lakásainkat, falvainkat, és sokan közülünk meghaltak. Márpedig, ha háborús körülmények vannak, akkor az ember biztonságot keres. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata azt mondja ki, hogy minden embernek joga van a békében való élethez, származásra, bőrszínre, stb. való tekintet nélkül. Meg szeretném kérdezni, hogy az EU és az ENSZ hogyan próbálják garantálni, hogy a háborús övezetekből menekülő gyerekek jogai ne sérüljenek. Mesdames et messieurs, bonsoir. Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok! Nemrég olvastam az interneten egy cikket, amely nagyon megragadott. Ez a házassági erőszakról szólt, a családon belüli erőszakról, a gyere- női gyerekekkel szemben elkövetett erőszakról. És felmerül a kérdés, hogy mennyire felelősek a fiúk ezeknek a toleranciájában. Önöknek mi a véleménye erről, és milyen szerepet játszhat Európa az ilyen családi erőszak visszaszorításában. Ez azt hiszem két nagyon egyértelmű kérdés. Most két percre megadom a szót. Négy-öt kérdés feltevőnek. A civil szervezetek képviselői vagy a képviselők is jelentkezhetnek. Suskind képviselő az első parancsolja a belga szenátustól. Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Kaspar úrnak, hogy emlékeztetett minket aztán Kavala helyzetére, aki egy éve van börtönben, azért csupán, mert támogatott egy emberi jogi szervezetet Törökországban, és szóvá tette a civil szervezetek nehéz helyzetét, az emberi jogok, az emberi jogi helyzet romlását. Nagy szükség lenne a hatékony együttműködésre a multilaterális szervezetek, a parlamentek és a civil szervezetek között, hogy ilyen esetekben együtt hallathassuk hangunkat. Lambrinidis úr, amikor azt mondta, Mandelát idézve, hogyha, hogy valakit meg lehet tanítani arra, hogy gyűlöljön, akkor meg lehet tanítani arra is, hogy szeressen. Nos, ugyanez jutott eszembe, amikor ö, tegnap hallottuk a hírt, hogy a palesztin-izraeli konfliktusban egy palesztin és egy izraeli férfi család is elvesztette lánygyermekét. És ez végre összehozhatná ezeket, és belga fiatalok is próbálnak ebben az ügyben tenni, hogy megértsék, hogy az erőszak mindenkinek csak árt. Köszönöm, is a Lady Ibrahim következik. Civil szervezet részéről. Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Én az EU fel szeretném szólítani arra, hogy a saját irányelveit tartsa be. A, az én régiómban nagyon sokféle zaklatás éri az embereket, kínzás a börtönökben még mindmáig jellemző. Az EU tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az emberi jogi aktivistákat, akiket a térségünkben lefogtak, kiszabadítsa. Sorolhatná. Eh, Walid Abu Khair, Raif Bedawi, Dr. Mohamed Al-Qahtani in Saudi Arabia, Ahmed Mansour and Dr. Mohamed Rukn, United Arab Emirates, Nabil Rajab and Abdel Hadi Al-Khawaja in Bahrain and all other details. És sorolhatnám még azokat az emberi jogi aktivistákat, akik a térségünkben börtönben senyvednek. Pedig békés, normális emberi hangon szólaltak meg, nem tettek többet. Egyes helyeken már nem romolhat tovább a helyzet. Azonnali fellépésre lenne szükség, hogy ezeket az emberi jogi aktivistákat megmentsük, az életüket megmentsük. Az EU itt proaktívan is felléphetne az EU, ha egyáltalán fellép, akkor reaktívan lép föl, miközben itt nagyon súlyos emberi jogsértések zajlanak. És akkor még nem beszéltem a jemei, jemeni ö, civilek helyzetéről. Meg kell állítani Szaudarábiát. Ehhez az EU, az ENSZ és más nemzetközi szervezetek hatékony és azonnali segítségére van szükség. Köszönöm. Simona, Su- Simona Suviano következik, az olasz parlament képviselő. Sí, salve, grazie. Jó napot kívánok, köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget, köszönöm, hogy hozzászólhatok most is, és a reggeli ülésen is Örülök annak, hogy egy ilyen magas szintű és nagyon gyakorlatilag konferencián részt vehetek. 70 év telt el az egyetemes nyilatkozató óta, és még mindig arról beszélünk, hogy mi történt eddig, és mit tehetünk ezek után az emberi jogokért. Egyre nehezebben megvalósíthatók a globalizált és digitalizált világban ezeket a kihívásokat, meg, ezeket a kihívásokat legyőzni. Nagyon nehéz megtalálni azt is, hogy hol mi a határ a helyes, illetve a helytelen között. Olaszország számos kezdeményezéssel élt az emberi jogok védelmével kapcsolatban. A parlament külügyi bizottsága, aminek tagja vagyok én is, nagyon sok tanulmányt nyílt, rendelt meg ezzel a kérdéssel kapcsolatban, például női jogok, vagy a vallási kisebbségek ellen elkövetett erőszak témájában. El szoktuk felejteni, hogy a nemzetközi kereskedelem megnyílása is jelenthet változásokat, új jogszabályokat, tehát elképzelhető, hogy a szociális vagy a polgári jogokat megváltoztatja egy-egy országban. Szeretném azt is elmondani, hogy Olaszországot beválasztották az ENSZ emberi jogi tanácsában majdnem egyhangulag. Nagyon fontos az, hogy megelőzzük az emberi jogsértéseket, ehhez sok mindent meg kell tenni. Nem csak az emberi jogokról van szó, hanem a munkajogokról és a jóléti állam szociális jogairól. Úgy gondolom, hogy a gazdagság, a javak újra szétosztásánál nagyon sok mindent kell tenni. Sajnos Olaszországot is sújtja a szegénység bizonyos társadalmi rétegeket. Nagyon fontos az, hogy az oktatáshoz mindenki hozzáférhessen, és az összeférhetetlenséggel kapcsolatban is vannak kezdeményezéseink Olaszországban. A cél az, hogy az emberi jogokat a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben tudjuk tartani. Az alapjogok elveiből indulunk ki, de tudjuk, hogy nem egyszerű, ez a folyamat hosszú után még előttünk, hogyha az Európai Unió összefog szociális kérdések, ugye szociális jogok kérdésében, illetve polgári jogok esetében, azt gondolom, hogy ezzel mindenkinek segíthet, és így sokkal jobban meg tudjuk valósítani ezeket a, cél, ezeket a jogokat. Köszönöm. Rafael Seuni illásán következik. Ensemble contre la peine de mort, azaz közösen a halálbüntetés ellen. Köszönöm szépen. Én az ICPN e igazgatójával közösen vagyok itt, vagy az vagyok. Szeretnék az egyetemes nyilatkozat hatásairól beszélni. Főleg két dolgot ért el, szerintem. Először is elkezdett normalizálódni, hogy mit jelent az, hogy emberi jogok, és univerzális dimenziót adott nekik. A hármas cikket szeretném idézni. Azt mondja ki, hogy mindenkinek joga van az élethez, szabadsághoz és a személyes biztonsághoz. Az élethez való jog a kiinduló pontja annak, hogy elindulhatott a rabszolgaság eltörlésére irányuló mozgalom, a halálbüntetés eltöntérésre irányuló mozgalom. Az egyetemes emberi jogi nyilatkozat és a más kettes számú jegyzőkönyv és az amerikai konvenció 213-as pontjai mind kimondják az élethez való univerzális jogot. Október 10-én Kínában jártam jogászokkal közösen, és politikai fogvatartottakkal találkoztunk. Minden emberi jogi aktivista azt mondta nekünk, hogy ne hagyjuk a kínai hatóságot ö, a saját narratíváját érvényesíteni az emberi jogokról, és azt mondani, hogy az emberi jogok különböznek mindenhol. Nem. Az univerzalitás az egy annyira fontos elv, hogy az életünk múlik rajta, mert amint kimondjuk azt, hogy nem lehet halálbüntetést kiszabni senkire, nem lehet pláne azért halálbüntetést kiszabni senkire, mert a véleményét mondja, akkor még van esély. Ha azt mondjuk, hogy az emberi jogok relativálhatók, és más kell alattuk érteni Szaudarájban és Kínában, akkor nagy bajban vagyunk a halálbüntetés eltörlésének szükségessége már nyilvánvalóvá vált. Egyébként az ENSZ tagállamainak több mint két harmada már eltörölte elfben vagy gyakorlatban a halálbüntetést. Jövő februárban ugyanebben a teremben lesz a következő világkongresszusa a halálbüntetés eltörlésén munkálkodó mozgalmaknak. Kérem önöket, hogy jöjjenek el újra, és beszéljük meg együtt, hogy milyen stratégiát érdemes követnünk ahhoz, hogy tényleg világszerte eltörölhető legyen a halálbüntetés. Parlamenti képviselők, diplomaták, aktivisták, össze kell fognunk. Ez belga, svájci és európai parlamenti szervezésben valósul meg. Mégpedig, eh, akkor most hogy mondjak én is hogy Mandela idézetet, Stavros? Én, az én kedvenc Mandela idézetem az, hogy a halál büntetés az állati ösztönök megnyilvánulása az emberben. Köszönöm szépen. Un minuto per Manfred. Manfred Novák, Novák következik egy percre. Egy perc. Uh, thank you, Mr. Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy hallottuk, hogy uh, a jogállamiság és az emberi jogok világszerte krízist élnek meg, a legmélyebben az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 70 évvel ezelőtti elfogadása óta. De ez uh, Tulajdonképpen a gazdasági elégedetlenséggel is összefügg, amiről ön is szólt itt elnökök. A szociális kohézió és a társadalmaink demokratikus szövete egyszerűen szerte foszlik, és a szélsőségek felé terel, tereli a, az embereket. Éppen ezért ezeknek a ö, egymást átfogó és erősítő válságoknak a gyökerénél kell megoldani a problémát Az egyetemes nyilatkozatban foglalt céloknak a megvalósításáért ezért tennünk kell. Globális szinten az Európai Unió jó szerepet vállalhatna, vezető szerepet vállalhatna, és tulajdonképpen 180 fokos fordulatot kellene venni. Vezető szerepet kell tehát vállalni azért, hogy megvédje az emberi jogvédőket, a közös értékekre támaszkodva, de az uniónak többet kellene tennie. Két példát is mondok. Nézzük meg a, az emberi jogoknak a láthatatlanságát és egyenlőtlenségét, hiszen nem érvényesülnek, és ezeket állítsuk szembe a gazdasági egyenlőtlenségekkel, és nézzük meg az, egy, az egyéb egyenlőtlenségeket és a szociális igazságosságot viszont promotáljuk. A tudatosságot is emelni kell, a demokráciát pedig el kell ültetni újra a szívekben, mert ezzel lehetne több szeretetet létrehozni, ahogy Stavros is említette. Jobb oktatásra is szükség van minden szinten, tulajdonképpen már az óvodától az, az egyetemig, nem csak a tagállamokon belül, hanem globális szinten is promotálni kell a, az elköteleződést a nemzetközi szinten az egyetemes nyilatkozat felé, és az emberi jogok terén, tehát az oktatás elengedhetetlen. Köszönöm szépen. Elisa, kérdést kaptam, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a gyermekek védelemben részesüljenek. Hát ez nem csak az én hivatalom feladata, gyermekorvos is vagyok, nem csak anya és nagymama vagyok, éppen ezért mindig is sikra szállok a gyermekek jogaiért és a nők jogaiért is. Régóta szószólója vagyok ezeknek a jogoknak. De együtt kell cselekednünk a kormányokkal, akiknek investálniuk kell a gyermekekbe, annak érdekében, hogy biztosítsák számukat a gondozást, a gondoskodást, az oktatást és az egészségügyi ellátást. Ők lesznek ugyanis, a gyerekek lesznek a következő generáció. És biztosítanunk kell, hogy éppen ezért őket megfelelően tápol, tápláljuk, támogassuk és felkészítsük a feladatokra. De politikai szempontból, társadalmi szempontból is a nőkbe is investálni kell hiszen ők biztosítják. Nem azt mondom, hogy az apákat ki lehet hagyni ebből a történetből, de a nők szerepvállalásának a növelés egy nagyon fontos tényező a gyermekek védelmében. Én magam is együtt működöm az UNICEF-fel és más kollégákkal, eh, igyekszünk partnerségeket étrehozni, mert tulajdonképpen szószólóvá kell válniuk azoknak, akiknek még nincsen meg a kapacitás, kapacitásuk erre, nincs meg a hangjuk erre, és itt csak újra említem a jogállamiságot és a jogérvényesítést, és a gyermekek jogainak az érvényesítése kapcsán is nagyon fontos a szinergiák megteremtése, és jobb, hiszen ezekkel utána jobb eredményekre juthatnánk. Ez nagyon szenvedélyes témám ez, de rövidre kell fognom magammal. 2030-ra a fenntartható fejlesztési célokat muszáj teljesítenünk, és Katowicében, Lengyelországban a COP14 tulajdonképpen az éghajlatváltozás kapcsán jó eredményeket tudott felmutatni, de hogyha ezeket nem valósítjuk meg, nem ültetjük át a gyakorlatba, akkor ez egy óriási veszteség a gyermekeknek, akik a jövő generációja. Biztosítani kell tehát, hogy mindenki érezhesse, hogy nem marad hátra. Ezért mondom, hogy álljanak a sarkukra, és tegyenek mindent meg azért, hogy ezek a célok valóra váljanak. Köszönöm. Grazie, thank you. Claude Moraes. Köszönöm szépen. Claude Moraes következik, a Libe szakbizottság elnökei. az Európai Parlament szakbizottságának elnöke tehát. Nem halljuk az elnök hozzászólását, mikrofon nélkül beszél az elnök. Köszönöm szépen, Antoni. Éppen kezdtem volna fölrakni a felhallgatómat, de ennyi olaszt azért értek, úgyhogy rendben. Kedves Antonio, kedves kollégák! Szokatlan ez a feladat számomra. Egyébként skót az akcentusom, hogyha valaki találgatna kicsit későn nevettek, de hát ez a tolmácsolásnak tudható be. Na, de el tudom magyarázni is, úgyhogy hagyd tegyem meg ezt Michel Bachelet felé. Hagy tegyek egy magyarázatot, üljön le kérem szépen. Tehát miért is vagyok skót? Hogyan ébredtem tudatára az emberi jogakra, indiai származású vagyok, de gyermekként, és ahogyan biztosan rá is jönnek, a 70-es évekre tehető ez a ráébredés, 87-ben, otthon ültem a testvéremmel, és azt mondták a ö, szüleim Sterlingben, honnan származunk, sajnos lesznek, akik hosszú ideig itt maradnak velünk, egyetemi végzettségűek, nem jó állapotban vannak, bizonyára tudja, miről fogok beszélni, vannak gyermekeik is, megkínozták ezeket a gyerekeket, és nem is tudtam, hogy mit, mit várjak. Nagyobb házban laktunk, és csílei menekültek jöttek hozzánk. Néhány héten keresztül, Michel, megértettem 87-ben, hogy mit is jelent a, a kínzás, és akkor értettem meg az emberi jogok fontosságát is. Allende asszony is eljött a mi városunkba, és egy posztert hozott nekem, ami ott van az irodalomban. És nagyon sok embert ö, fogadtunk be, csílei menekülteket a 70-es években. Tehát még mielőtt ön elmegy, sosem találkoztunk, azt hiszem, hogy ismerem önt, hiszen ismerem a csílei menekültek hátterét is. Ez nem az, amiről beszéltem volna, nem volt leírva a papíromra, de szerettem volna elmagyarázni, úgyhogy köszönet önnek azért, amit tett, és azt hiszem, hogy ön által én is jobban értem, hogy miről szólnak az emberi jogok. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. Nos, tehát Patrik már mondta, hogy elkéstem, és most a Szabroszt is említem. Miért is késtem el? Antonio, az Emberi Jogi Albizottságnak az elnöke, amely globális szinten foglalkozik az emberi jogokkal, és itt az Európai Unióban is foglalkozunk az emberi jogokkal, ami talán kicsit fura, mert hát minden rendben van itt az Unióban, úgy tűnik, de Lengyelországgal kapcsolatban volt egy meghallgatás, itt-ott az igazságszolgáltatás során vannak problémák, Magyarország kapcsán is hallottunk híreket, tehát sok országot érint ez a témakör. Stavros Lambrinidis bennünket is képvisel, és Antonio bizonyára egyetért velem, ne is értsenek félre, hogy a mi értékeinket mindig össze kell kapcsolnunk, és nem érezhetjük úgy, hogy garantálva vannak ezek a jogok itt az unión belül is. Tehát mielőtt más országokkal partnerségre lépünk az országok a világban, ezt mindenképpen alá kell húznunk, és ki kell emelnünk e tisztelt közönség előtt is, hogy harcolnunk kell az emberi jogokért és Amikor a méltóságról beszélt Stavros, akkor azt gondolom, hogy az egyetemles, egyetemlegesség szempontjából az emberi jogokat mindannyiunknak tiszteletben kell tartaniuk. A második dolog, amiről szólnék, és Patrick az Open Society-től biztos tudja, hogy miről van szó, hogy hol kezdenek, hol kezdődnek az emberi jogok, hát valahol az otthonunk közelében, az egyén közvetlen környezetében kezdődnek. Hát vannak még mindig sajnos problémák az emberi jogok kapcsán, ezért is vannak önök itt, ezért is hívtuk életre ezt a konferenciát. A, az Emberi Jogi Albizottságnak köszönet is jár azért, hogy ezt megszervezte. Az a helyzet, hogy vagy nagyon elmosódnak ezek az emberi jogok, és akkor levesszük a napirendről ezt a kérdést, vagy érvényesülnek, és mindenhol ott vannak az emberi jogok, és harcolunk ezekért. Mielőtt Jemenben születtem, mielőtt Skóciába kerültem volna, annak idején ott háború volt, deportáltak minket, rengeteg atrocitás ért másokat is az országban, de túl fiatala voltam arra, hogy ezekre még emlékezzek. Ezek az emberi jogi visszaélések olyan mértéket öltenek, és a szociális média olyannyira jelen van, hogy ezekről értesülünk napi szinten. Úgyhogy röviden zárva, Antonio, szeretném elmondani, hogy ma hogyha az Európai Unió értékeket képvisel, és az értékek Európája vagyunk, akkor az egyetemes nyilatkozatot úgy kell értelmeznünk, hogy ezt frissítenünk kell, relevánsá kell tennünk, és meg kell azt is értenünk, hogy ennek nagyon gyakorlatias aspektusai vannak. Mondok példát, ami összeköt bennünket. Görögországban, a menekült tá- táborokban, eh, amelyeket meglátogattunk, de Líbiában is vannak olyan fogvatartó táborok, ahol megkínozzák az embereket, visszafordítják azokra a helyekre, ahonnan elmenekültek, és nagyon sokan öngyilkosságot követnek el, nagyon magas ezeknek az aránya ezeknek az embereknek, mert nem akarnak visszatérni. Emberekről van itt szó, ő rájuk is kiterjed az egyetemes nyilatkozat. És a számokra is megoldásokat kell kírálnunk, akárhol is legyenek ezek az emberek. Úgyhogy én nagyon jó ötletnek tartom azt, hogy mm, életre hívtuk ezt a konferenciát, ahol olyanok ülnek itt, akik minden, mindannyian ugyanazt a célkitűzést követjük, emberi jogokért küzdünk. Köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, civil társadalmaknak, résztvevőknek, és persze mindenki fáradt, hiszen már egész nap dolgoztak, három óróta itt vannak, reggel is voltak ülések úgyhogy nem volt nagyon jó ütemezés, hogy most jöttem délután ilyen későn, de higgyék el, nincs semmi fontosabb annál, hogy együtt küzdjünk az emberi jogokért, amelyeket láthatóvá kell tenni, és ahogyan a szonokok is elmondták ma, ez a legfontosabb feladatunk. Ők is így gondolják, úgyhogy köszönet mindenkinek, Antonianak is, és bízom benne, hogy megtapasztalják a valóságot itt a konferencián elhangzottak alapján. Nem csak egy papírról van szó az egyetemes nyilatkozat kapcsán, hanem az abban foglalt értékekért napi szinten küzdünk. Köszönöm. Grazie, grazie. Köszönöm szépen. A napnak még nincs vége, mert most fölkészülünk, átállunk a második panelre, addig pedig videóüzeneteket fogunk meghallgatni emberi jogvédő aktivistákról. Köszönöm az első panel résztvevőinek a látogatásukat. No effort for humanity is in vain. Seguiré levantando mi voz. Yo alzaré mi voz, yo entraré en acción, yo usaré mis derechos para defender tus derechos.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 filmove, uh, idemo, izlazimo na ista mesta i pijemo kafe, a onda jedino što nas razlikuje je opet ta boja kože. I ta boja kože nije dovoljno dobra da mi kao pripadnici romske zajednice budemo ravnopravni članovi našeg društva. Želim da dam svoj neki doprinos da se takve neke stvari uh, menjaju. preko 10 godina uključena u romski aktivizam i nekako najviše me ispunjava baš rad sa mladim ljudima. Ali ne samo sa mladim ljudima, pripadnicima moje zajednice, nego i sa mladim ljudima koji e, iz većinske i opšte populacije. Danas mi u Srbiji imamo mrežu romskih e, omladinskih e, organizacija i mi smo ne samo prva formalna mreža u ovom delu Balkana i Evrope, nego smo i prva e, manjinska zajednica koja se organizovala na neki formalni način i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 tartozom. Yeah. So, ladies and gentlemen, may I please ask you now to... Hölgyeim és uraim, kérem, foglaljanak helyet. Tid. My name is David McAllister. David McAllisternek hívnak. Az Európai Parlament képviselője vagyok, és a Külügyi Bizottságban dolgozom és akkor, ha megengedik, akkor folytatnám a munkát, munkát a második panel témáival, emberi jogok regionális, nemzeti és nemzetközi szinten. Brüsszelben itt most, mi már régóta mondjuk, tudjuk, hogy az emberi jogok az Európai Unió szerződésének pillérét képezik. Az Európai Unióban és különösen az Európai Parlamentben számunkra mindig is fontos volt, hogy világszerte támogassuk az emberi jogokért küzdőket, kiálljunk mellettük. Ebből a célból jött létre például a Szaharov díj is, 30 évvel ezelőtt, és öt Szaharov díjast később Nobel békedíjjal is kitüntettek, köztük Matyi Rát és Denis Murvégét. A külügyi bizottság elnökeként tisztában vagyok azzal, hogy milyen emberi jogsértések történnek itt az Európai Unió közvetlen határai mellett, mely országokban milyen a helyzet, és információink vannak a választási megfigyelési delegációink révén is arról, hogy mi zajlik a világban. Tudatában vagyunk éppen ezért annak is, hogy nagyon sok a dolgunk, többet kell tenni. Világban nagyon sok helyen súlyos jogsértések vannak, és új típusú fenyegetettségek, a digitális technológia emberi jog aláású funkciója is felütötték a fejüket. Az alapjogi karta 70. évfordulóján nem csak arra kell gondolnunk, hogy mi történt a múltban, hanem hogy mit akarunk tenni a jövőben és remélem, hogy ezért önökkel, ezzel a nemzetközi közösséggel most eh, egy gyümölcsöző eszmecserét fogunk majd folytatni. Öt panelistánk van, akik először elmondják tapasztalataikat arról, hogy ők a saját szempontjukból hogyan látják az emberi jogi alapkarta ügyét. Beszélni fogunk a szinergiákról, az emberi jogok és a nemzetközi jog összefüggéseiről minden felszólalónknak tudnia kell, hogy maximum 10 percig beszélhet. Első felszólalónk Tobio Jakban úr, aki az Európa Tanács tagja, nem személyesen lesz jelen, hanem videóüzenetet intéz hozzánk, utána Joel Hernandez García urat fogjunk őt már élőben meghallgatni, aki az Interamerikai Emberi Jogi Bizottság biztosa. Harmadik felszólalunk, jobb oldalon, Raimi Noy Lumbu professzor úr, aki az Afrikai Emberi Jogi Bizottság biztosa. Negyedik felszólalunk, Katarzyna Gardabhadze asszony, aki az OCE e demokrát demokratikus intézményekkel foglalkozó testületének igazgatóhelyettese, aztán Beata Rudolfot fogjuk meghallgatni, aki a Ganhri-nak az elnöke, és az Enhri-nek igazgató tanácsi tagja, végül pedig Pamela Palmater asszonyt fogjuk meghallgatni, aki a Ryerson Egyetemen jogász professzor Torontóban. Utána pedig kérdések és válaszok következnek, és kérem Önöket, hogy most egyből töltsék ki a felszólalási igényüket, és adják át ezeket a cetliket a teremszolgáknak. Most akkor hallgassuk meg Torbjörn Jagland főtitkár úr videó üzenetét. Tisztelt Európai Parlament! Most, hogy ma ünnepeljük az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 70. évfordulóját, el kell mondani, hogy ez a második világháború után azért jött létre, hogy először univerzális módon megfogalmazza az emberi jogokat és azok védelmét. Két évvel később az Európa Tanács is csatlakozott az Európai Konvencióhoz, és ö, kontinens szintű védelmi rendszert hoztunk létre az egyetemes jogi szerződés alapján, és létrejött a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság. Ez a megállapodás és a szerződések, amelyek alapján az Európai Unió működik, mindenkinek egyenlő jogokat adnak, gyerekeknek, felnőtteknek, különböző etnikai kapcsolatokból származó gyerekeknek, és tiltják a halálbüntetést. Ezeket nem véletlenszerűen gyűjtöttük egy dokumentumba, ezeknek mély gyökerei vannak. Jelenleg tevékenységünk szorosan összefügg az Európai Unió tevékenységével is, és közös erőfeszítés az emberi jogok védelme Európa szerte és Európán kívül is amennyire lehetséges. Sok projektet támogatunk EU pénzekből. Próbáljuk a 21-ek területén ezeket az értékeket százszázalékosan érvényesíteni. Európát sok dolog fenyegeti. A multilaterizmus aláásása, a populizmus, úgyhogy van dolgunk házon belül is. Legyen ez a tanácskozás, ez a hét az emlékezés sem túlmenően, a jövőről való gondolkodás hete. Mondjuk el, hogy büszkén, hogy mi mindent értünk el a 70 év alatt, és hova kell tovább lépnünk. Már pedig tovább kell lépnünk, az biztos. Jó tanácskozást kívánok, és sok jó tapasztalatot a hét során mindannyiuknak. Az. Köszönöm szépen. Akkor most Joel Hernández Garciának adok szót. Parancsoljon. Mr. McAllister. Köszönöm szépen, McAllister úr. Kedves barátaim, az Interamerikai Emberi Jogi Bizottságnak nagy megtiszteltetés, hogy itt lehet ezen a mai konferencián, amikor is az egyetemes nyilatkozat 70. évfordulóját ünnepeljük. Elismerésemet, elismerésemnek adott hangot, az Európai Parlament munkájáért, amikor is az emberi jogokat promotálja Európában és az egész világon. Észak és Dél-Amerikában is ünneplünk, mert az amerikai államok szervezetének alapításának is a 70. évfordulóját ünnepelhetjük, illetve az emberek, az emberi jogok és kötelezettségek amerikai nyilatkozatának elfogadásának is évfordulója van. Vannak olyan standardek, amelyeket világszinten elfogadnak, többek között az ENSZ is, és az interamikrai rendszerben tulajdonképpen fokozatosan sikerült fejleszteni az emberi jogok koncepcióját. A San Franciscoi konferencia előkészítésé közben a mexikói kormányzat csapultak ebben. 1945-ben konferenciát tartott a jogok előmozdítása érdekében, és lehetőséget kívánt tenni, teremteni arra, hogy a jövőbeni szervezetben mindkét Amerika részt vegyem. Az alapvető emberi jogokról szólva egy előzetes emberi jogi, illetve kötelezettségekről szóló deklarációnak a tervezetét mutatta be, és az interamerikai konferencián ez elfogadásra is került. 21 American states meeting in Bogotá, Colombia 1948-ra ugrunk, amikor is Bogotában az amerikai államok szervezete elfogadott egy kartát az emberi jogokról, illetve kötelezettségekről, nem sokkal azt megelőzően, hogy az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata megszületett volna. Ez tulajdonképpen már a politikai, civil és gazdasági jogoknak egy alapvető katalógusát vetette papírra. Az amerikai nyilatkozat elhatárol azoktól a, attól a doktrinától, amelyben az állam az ember számára jogokat biztosít polgárként. Hiszen a preambulumban az szerepel, hogy minden ember egyenlőnek és szabadnak született, ugyanolyan jogokkal és méltósággal, és testvéreknek kell tekinteniük maguknak a, az embereknek. Ezáltal tulajdonképpen jogokat ismer el, nem garantálja ezeket. A jogi értelemben kötelező érvényű ö, nyilatkozat Santiago Chilében jött létre 1959-ben. Két fontos dolog történt itt. Az egyrészt egy emberi jogi konvenciót terveztek meg, a második oldalon azonban a, követ, a, a jövőbeni egyezményben foglalt célkitűzéseknek a megvalósítása is napirendre került. A civil és politikai jogokat illetően a következő tíz évben nagyon sok munka hárult az érintettekre. 1966-ban az ENSZ égisze alatt sikerült elfogadni egy nemzetközi egyezményt a gazdasági, szociális és kulturális jogokról. Nagyon lényeges kiemelni ebben a kontextusban a regionális perspektívát, és San Joséban, Costa Ricában az amerikai egyezmény aztán 1969. Eh, november 22-én eh, elfogadásra is került, ami már eh, specifikálta az emberi jogokat. Később aztán a ratifikációkra is sor került, 1978-ban 11 ilyen ratifikálták, és ezzel sikerkoronázta ezt a folyamatot. Az Interamerikai Bizottság, mint kompetens intézmény, meg is hallgathatta azokat az ügyeket, amelyek rátartoztak. Külön kell természetesen kezelni a bizottságot és a közben életre hívott emberi jogi bíróságot is. Az interamerikai rendszert egyébként a korai európai rendszer inspirálta, van elsőfokú ága, elsőfokú instancia, és általában a jogsértéseket nem ezen a szinten állít, tehát nem ezen a szinten zárják le, három pillére támaszkodik a bíróság munkája, mindenképpen támaszkodik a különböző ügyek és petíciók rendszerére, monitorozza az emberi jogi helyzetet, és van egy végrehajtó titkárság is, amely az, az amerikai államok szervezetéhez tartozó 35 tagállam kompetenciája is nagyon fontos szerepet játszik. Emberi jogvédőket kell felsorolnom, LMBT közösséghez tartozó személyeket, akiket nagyon sokszor megfosztanak a szabadságuktól, az ő jogaikért szásíkra tematikus jelentésekben az említett intézmény kvázi jog szolgáltató szerepe is van a rendszeren keresztül. És a mandátumból olyan eszközök is származtathatók, amelyel meg lehet hallgatni az emberi jogsértésekre vonatkozó ö, sérelmeket. Bármely személy, vagy csoport, vagy NGO ö, fordulhat hozzá, egy jogi szempontból elismert formában ezek, ehhez a szervezethez, és csak is a részes felek és az Amerika közi, tehát Inter-American Bizottság, Emberi Jogi Bizottságnak van joga ahhoz, hogy a bíróság elé terjesszen ügyeket. Itt a joghatóság kérdését is tisztáztuk. Tanácsadói joghatósága is van a bíróságnak. A bíróság ilyenkor eldönti, hogy mely tagállam a felelős, fontos biztosítani a hazai normáknak a kompatibilitását, illetve más Amerika közi eszközökkel való megfelel, eszközöknek való megfelelést is. Különböző esetekre pedig jogi, jogvéleményt, szakvéleményeket is be lehet kérni. Különböző sztenderdek is lefektetésre kerültek, és bár a nemzetközi jog kapcsán egyre jobbá válik a jogszolgáltatás és a normáknak az alkalmazása, progresszív módon tudtunk csak előre haladni. Az idő közben történt változásokat is figyelemmel kísérve a jogok figyelembevétele, illetve tiszteletben tartása a nemzetközi normák figyelembevételével kell, hogy történjen. Tehát ez a 70 év, azt kell mondanom, hogy oda vezetett, hogy egy robusztus rendszert sikerült megteremteni az emberi jogok promotálása és védelme érdekében. Az egyetemes nyilatkozatra mindig utalás történik, és tulajdonképpen jogforrásként is szolgál. A bizottsággal és az ensz való együttműködést az ENSZ emberi jogi biztosának közös nyilatkozata is megalapozta 2014-ben, de egy együttműködési mechanizmus is lefektetésre került az emberi jogok kapcsán, annak érdekében, hogy a tapasztalat cserét fokozni tudjuk. Az Amerika Közi Bizottság az Afrikai Emberi Jogi Bizottsággal is létrehozott egy együttműködési mechanizmust, és megerősítették az amerikai államok, hogy az emberek alapvető jogainak tiszteletben tartása és védelme, valamint promotálása a legfontosabb feladatai közé tartozik, bárkiről is legyen szó. Köszönöm. Professor Garcia. Köszönöm szépen Garcia professzor úrnak. Most meghallottuk az amerikai perspektívát, következik az afrikai perspektíva. Lumbu professzor úr parancsolja. Jó estét kívánok mindenkinek! Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak ennek a magas szintű konferenciának, a szervezőinek. Köszönjük, hogy meghívtak minket. Itt az Európai Parlament épületében, hadd mondjam el, hogy a mai napon most az Afrikai Uniót képviselem, biztosan vagyok az emberi jogoknak. Kiemelném Tajani úr, illetve Stavros Ambrindis úr szerepét ebben a folyamatban. Egyébként hadd mondjam el azt, hogy mi is a magunk részéről megemlékeztünk erről a 70 éves évfordulóról. A, egyrészt a civil társadalom, a civil szervezetek is ö, ö, megtették ezt, másrészt pedig az Afrikai Unióban. Mielőtt elkezdeném a hozzászólásomat, elmondanám azt, hogy eh, milyen civil szervezetek vettek részt a nyilatkozat megfogalmazásában, és néhány nevet is említenék, akik hozzájárultak a megszületéséhez. René Kessán, Csangur Kínából, Deus úr, eh, Belgiumból, Santa Cruz, kolléga Csilléből, Charles Malik Libanonból, Franklin Delano Roosevelt asszony, az Egyesült Államokból és John Humphrey Kanadából. Az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatának 70. évfordulója kiváló alkalom arra, hogy mérleget vessünk, hogy megnézzük, hogy eh, milyen sikereink voltak, milyen kudarcaink, kudarcaink, illetve mit tudunk elmondani jövőre nézve az emberi jogok helyzetéről, és át kell tekintenünk, hogy milyen értéket, milyen értékeket képvisel ez a nyilatkozat. Afrika részvételem a nyilatkozat megfogalmazásában eléggé korlátozott volt, tud, ismervén a korszak politikai kontextusát, de számunkra az Afrika, afrikai kontinens számára nagyon fontos nyilatkozatról van szó. Csupán három afrikai állam vett részt az előkészítő munkában, amelyet ez, amely 1948-ban történt. Libéria pozitívan szavazott erről, ez volt a 48 nép közül, vagy nemzet közül az egyik. A Dél-Afrikai Unió tartózkodott, Egyiptom pedig filozófiai okoknál fogva fenntartásokkal élt. Tehát egyetlen afrikai állam sem szavazott a nyilatkozat ellen. Úgy gondolom, az emberiség minden tagjának jogait és szabadságait fogalmazta meg ez a nyilatkozat, és egyértelmű, hogy minden egyes kontinensen hatalmas hatása volt eh, ennek a nyilatkozatnak. Ez egy közös ideál, amit a nyilatkozat megfogalmaz, amit minden egyes népnek és nemzetnek el kell élnie, hogy a személyek és a különböző eh, társadalmi csoportosulások eh, élvezhessék jogaikat. Az Afrikai Egység szervezete 65-ben született 17 évvel később, és az afrikai államok megerősítették csatlakozásukat a nyilatkozathoz. Úgy gondolták, hogy a és együttműködésnek ez a legjobb eszköze, és ez sokat segíthet az emberi jogi együttműködésben a világban. Ezután Afrikában megszületett az Afrikai Emberi Jogi Karta, mégpedig 1981-ben ezen keresztül mutatták meg az afrikai államok, hogy az emberi jogok egyetemességéhez ők is szeretnének hozzájárulni, de közben az afrikai kulturális sajátosságokat is figyelembe vettük. Négy dologra szeretnék utalni, hogy mennyire volt fontos számunkra az emberi jogok egyetemes nyilatkozata. Egyrészt ez egyfajta inspiráció volt számunkra az afrikai karta kidolgozásakor. A második dolog, az afrikai karta az, az egyetemes nyilatkozat egyes elemeit megerősítette, és afrikai kontextusba helyezte. A harmadik elképzelés, amiről szeretnék beszélni, hogy az afrikai és az ENSZ beli mechanizmusokat a mechanizmusok nagyon jól együtt, együttesen is használhatóak, megerősítik egymást. A, a, az utolsó dolog, amiről szeretnék beszélni, pedig az, hogy ennek az egyetemes nyilatkozatnak voltak olyan része is, amit végül nem fogadtak el, és ezek a kérdések még most is megvannak Afrikában. Az egyik ilyen kérdés az, hogy mennyire állíthatók bíróság elé az emberi jogi problémák. Nézzük az első témát tehát, mennyiben, mennyiben inspirálta az afrikai kartát az egyetemes nyilatkozat. Nos, egyértelmű, hogy egyfajta referencia keret ez a nyilatkozat, ez az egyes számú az egyes számú forrása az afrikai kartának. Az volt a különleges az afrikai kartában is, illetve az egyetemi nyilatkozatban is, hogy nagyon sokféle politikai gondolatot, elképzelést, elvet kellett összeegyeztetni, hogy megszülethessen ez a, ez a nyilatkozat. Az a különbség talán a kettő között, hogy az egyetemes nyilatkozat sokkal pontosabb, sokkal jobban kidolgozott, az afrikai karta pedig némileg homályosabb, ne felejtjük el, hogy az afrikai kartát akkoriban az egységpárt, az egyetlen párt szabályai szerint kellett megalkotni, tehát nyilvánvalóan, hogy voltak alapvető jogállamiságra vonatkozó szabályok, amelyek nem jelenthetnek meg. Vannak példáim is, amely azok az bizonyítják, hogy valójában sokszor csak újrafogalmazásról, vagy az elegyetemes nyilatkozat újra, egyes cikkének újraírásairól van szó, például kettes cikk, vagy hármas cikk, itt is egy újraírásról van szó. Egyébként egyéb cikkek esetében is egészen nyilvánvaló, hogy itt afrikai kontextusra alkalmazták az egyetemes nyilatkozatot, vagy újraírták. következő téma az, hogy mennyire gyökeresedett meg az egyetemes nyilatkozat szellemem az afrikai kartában. René Kassan volt az egyik szerzője az egyetemes nyilatkozatnak, és ő egyfajta triptihonként látta az egyetemes nyilatkozat, amelynek közepén van maga az egyetemes nyilatkozat, és a szélső um, alkotó elemek, vagy a többi két alkotó elem a különböző jogi egyezmények, illetve egyéb jogi eszközök. A különböző az ENSZ és az afrikai jogi eszközök közötti együttműködés nagyon fontos. Rendkívül fontos az, hogy az összes állam együtt működjön az ENSZ szervezetei, szerveivel alapjogi, illetve emberjogi kérdésekben. Azt gondolom, hogy mindenképpen kell beszélni arról is, hogy itt nagyon komoly újdonságok merültek föl az emberi jogok kérdésén, például a génállományjal kapcsolatban, vagy környezetvédelemmel kapcsolatban, vagy az elektronikus kommunikációval kapcsolatban. Például fölmerül a kérdés, hogy az emberi jogokra milyen hatással van a drónok használata a terroristák elleni harcban, Niger, Nigerben, Nigériában vagy Maliban illetve mit is jelent pontosan a kommunikáció vagy a vélemény nyilvánítás szabadsága az internet korában. Utolsó gondolat, az egyetemes nyilatkozat alapvető inspiráció olyan szempontból is, hogy a jogok, ezek az emberi jogok mennyire, alapján mennyire citálható igazságszolgáltatás elé egy-egy ügy. Az afrikai kartában gyakorlatilag abból indultunk ki, ami az egyetemes nyilatkozatban olvasható, és azt gondolom, hogy levonható bizonyos tanulságokat is abból, hogy milyen, mi az, amit visszautasítottak az egyetemi nyilatkozatból. Elvileg egy, lett volna egy 20-as cikk is, ez pedig a kommunikáció elvéről, vagy a panasztétei elvéről leszelt volna. Egyébként volt még egy olyan cikk javaslat is, amit aztán nem fogadtak el, amit eh, szintén René Kassán szerzett, ez pedig a fellebbezés vagy a jogorvoslat elvéről szólt. Az utolsó az utolsó tanulság, amit ebből levonhatunk, ez is egy olyan rész, amit visszautasítottak, amit nem fogadtak el ebben a ebben a nyilatkozatban. Ez pedig az volt, hogy nemzetközi egyezmény, a nemzetközi egyezményeknek is alkalmazkodnia kell, emberi jogi egyezményeknek ehhez a, ehhez a nyilatkozathoz. Nos, ezeket a részeket visszautasítottuk akkoriban, ennél jobb eredményt nem sikerült azóta sem elérni, és azt gondolom, hogy pont erre lenne szükség az Afrikai Unióban és az Európa Tanácsban is, az Amerikai Államok Egyesületében, az EU-ban és az OECD-ben is. Köszönöm. Köszönjük szépen Lombó professzornak ezt az afrikai perspektívát. Most Katarzyna Araszaszasznak adok szót. Parancsoljon, asszonyom. Köszönöm. nekünk is nagy megtiszteltetés, hogy részt vehetünk ebben a mai eszmecserében. Nem azt fogom elmondani, hogy mit csinál a hivatalunk, az OECI Demokrácia és Emberi Jogi Hivatala, hanem inkább azt, hogy hogyan próbáljuk a társadalmak egyre szélesebb szegmenseit bevonni az emberi jogi küzdelembe és hogy mik azok a fenyegetések, amelyekre külön oda kell figyelnünk. Én nem azért teszem ezt, mert pszichológus vagyok szakmámra nézvést, hanem azért, mert ez minden regionális és nemzetközi szervezet szempontjából egy nagyon fontos aspektus. Ugye most sokszor elhangzott, hogy az emberi jogok univerzálisak, és hogy mit értünk ez alatt. Első pontban újra arról beszélnék, ami itt már elhangzott, hogy az emberi jogi küzdelemnek emberi arcokat kell adni. Eleanor Roosevelt a tíz éves évfordulón már kimondta ezt, azt ugyanis, hogy az univerzális emberi jogoknak addig nincs értelme sehol a világban, amíg az egyén szempontjából nem teremtjük meg ezt az értelmet. Az Egyesült Királyságban egy felmérés megvizsgált az emberi jogokra adott válaszokat az emberek tudatában. 40% a válaszadóknak vegyes válaszokat adott. Például a tekintetben, hogy 40% nem látta a globális emberi jogi küzdelem konkrét értelmét a saját élete szempontjából. Más pszichológiai tanulmányok azt mutatják, hogy ö, ugyan emberként sok mindenre fogékonyak lehetünk, de az absztrakt zsargonra biztos, hogy nem leszünk fogékonyak. Tehát ha egyáltalán, akkor csak akkor hat meg minket mások helyzete, sorsa, hogyha ö, arca van a problémának. Ez az úgynevezett psychic numbing ö, pszichológiai fogalma. Hogy a nemzetközi szerződések konkrétan mit jelentenek az egyén szempontjából, ezt vizsgáljuk tehát, hogy hogyan lehet egyedi emberi történetekkel, amelyek iránt érzékenyek a befogadók, összekötni az absztrakt problémákat, problémákat, és nem absztrakt nyelven beszélni róluk. Konkrét idézetem. Facilitated knowledge sharing and engage stakeholders in inclusive action for women's rights. Egy valós mondat volt egy emberi jogi dokumentumból. Na most, ha ezt halljuk, olvassuk, akkor ettől senki nem hatódik meg, és nem akar a nőknek több jogot biztosítani. Tehát sok múlik a kommunikáción, a megfogalmazáson. Aztán tudjuk, hogy az emberek a millió fölötti számokkal nem tudnak mit kezdeni, és nem tudják őket összevetni. Aztán az emberi jogok túl specializációja is egy tipikus hiba. Az univerzalitás azt jelenti, hogy amelyik lény emberi lény, arra érvényesek a jogok. Ehhez képest üzeneteink gyakran szűklátó körűbbek, nőkről, kisebbségekről, migránsokról beszélünk, mintha ők nem emberek lennek, vagy nem azért illetnénk meg őket jogok, mert emberek, hanem mert nők vagy migránsok. Tehát előtérben kell tartani az emberi szó és fogalom univerzalitását. Aztán <coughs> minél több ilyen csoportot definiálunk, annál jobban szétdaraboljuk a saját ügyünket, és az emberek azt fogják hinni, hogy migránsokról, gyerekekről, menekültekről szólnak az emberi jogok, pedig az emberi jogok az emberről szólnak. Nem fogalmazunk eléggé univerzálisan, noha amit védelmezünk, az egy univerzális jog. Magunk is szelektíven gondolkodunk és fogalmazunk. És ezeket a hasadékokat, amiket a széttördelés ad, ki is használják a populisták, az egyszerű embereket ez alapján megvezetik, és különbséget tesznek előttük számukra velük, a különböző emberi csoportok között, hogy egyes közösségek fontosabbak, és így aztán egyes emberi jogok is fontosabbak, mint mások nem. Harmadik fő gondolatom a negatív megerősítésekből adódó torzítás. Ugye többet kéne beszélnünk a jó dolgokról, a Gapminder projekt, Rosling professzor projektje kimutatta újságírók, gyerekek és globális vezetők körében, hogy szinte mindenki pessimista, és ez viszont egyéni, családi, történelmi torzításokra vezethető vissza, arra, hogy elavult tényeket, adatokat, összefüggéseket tanultunk gyerekkorunkban, és a világ azóta megváltozott, közben a média pedig ezeket a régi sémákat erősíti föl. Azt is tudjuk, hogy ha ö, valakivel ö, frontálisan szembeszállunk, akkor ő, őt azzal megerősítjük a saját hiteiben, illetve mindenki abban érdekelt, hogy a saját hiteiben erősítse meg magát, ez a konfirmációs torzítás, az önmegerősítés. És ha az emberi jogok kapcsán pedig rosszul szabott és szélzett üzeneteket fogalmazunk meg, akkor az amúgy is meglévő negatív elfogultságokat erősítjük. Ugyanakkor a jó adatok még nem elegendőek a változáshoz, a viselkedés megváltozásához. Az emberi viselkedés nagyon komplex motivációkkal működik, és a kutatás kimutatta, hogy a metaforák, a szimbólumok gyakran sokkal hatékonyabb módjai a meggyőzésnek, mint a racionális érvelés regionális és nemzetközi szervezetekben mégis úgy beszélünk, minthogyha nem hallottunk volna a kognitív pszichológia vívmányairól, ezekről az összefüggésekről. Aztán mondom, a negativitás is túl nagy, nagy probléma. Folyamatosan a rosszról beszélünk. Persze rossz van, és beszélni kell a rossz dolgokról, csak ugyanilyen erővel kéne a haladásról, a pozitív példákról, a lehetőségekről, a jó példákról beszélni. Pittsburghben ugye a lövöldözés után minden nemzetközi szervezet elítélte az atrocitást. Helyesen. Két nappal később a Pittsburghi iszlám közösség összeült, és több mint százezer dollárt összegyűjtött a zsidó áltozatok számára. Na ezt nevezem szolidaritásnak, ezt nevezem konkrét cselekvésnek, ami az univerzális ö, emberi jogokat a gyakorlatba átülteti. Ilyenekre lenne szükség. Ha negatív nyelvezettel beszélünk az univerzális emberi jogokról, akkor akaratlanul is azt a sugaljuk, hogy az emberi jogok gondot jelentenek. Gond, hogy az emberek több biztonságot, jólétet szeretnének, és ezt a saját szempontunkból fenyegetésként élünk, éljük meg, amit aztán a populisták felnagyítanak és kihasználnak. A megfáradás is gondot jelenthet. A téma túl verbalizálása egyeseknél becsukja örökre a fület. Az emberek ö, gyakran találkoznak azzal, hogy a témáról gyakran hallanak, de ugyanakkor a saját tehetetlenségükkel is állandóan szembesülnek, és így végül feladják, nem is akarnak hallani többet róla. Ami pedig a gondolati silókat illeti, ö, és az internet buborékot, azt, hogy mindenki a saját eh, kis realitásában él, ez eleve ellentmond annak, hogy univerzális jogokról beszélünk. Ha nem lépünk ki komfortzónánkból, és mindig ugyanazokat a szakértőket, politikusokat ö, eh, idézzük, hallgatjuk, akikhez szokva vagyunk, akkor a legjobb szándékkal sem tudunk kilépni és tovább lépni ö, eh, korlátozottságainkból. És nem a szervezeteinket kell tovább erősíteni, hanem az univerzális jog a koncepcióját terjeszteni. Egy tanulmány felmérte, hogy még ha a jó szavakat használjuk, párbeszéd, konzultáció, együttműködés, ezekre már a közvélemény füle süket, és ez még nem változtat azon, hogy ez egy felülről lefele való információ közlés. Lenne tehát egy javaslatom. Mi lenne, hogyha 2019-ben ahelyett, hogy még egy konferenciát szervezünk, vagy szemináriumot, ahol szervezetek képviselői jönnek össze, inkább ne az embereket, hanem az erőforrásainkat gyűjtsük össze egy helyre, és ezeket használjuk föl konkrét cselekvésekre. Thank you, Miss Köszönjük szépen, nagyon világos szavakért Gárdáp asszonynak. Most pedig Beate Rudolfnak adok szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák, főméltóságok, nagy megtiszteltetés számomra, hogy együtt ünnepelhetem önökkel az Egyetemes Emberi Jogok nyilatkozának 70. évfordulóját. 48 óta nagyon sok minden történt, sok az előrehaladás, de támadás is éri az emberi jogokat és a nemzetközi védelmi keretet. Én arról fogok beszélni, hogy a Nemzeti Emberi Jogi Intézmények hogyan támogatták az emberi jogok és az azokkal kapcsolatos kötelezettségek, kötelezettségvállalásoknak a egyetemlegességét és azoknak a végrehajtását. 70 évvel ezelőtt két pusztító világháborút követően a nemzetközi közösség elismerte az egyetemes egyezményben, hogy csupán akkor lehet megvalósítani a biztonságot, a békét, a szabadságot, hogyha megvalósulnak, és tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, hogyha ezek valóban eh, természetüknél fogva egyetemesek és elidegeníthetetlenek. A következő eh, évtizedekben tulajdonképpen eh, egyetemes értékűvé emelkedtek a ezek a jogok, amelyek ráadásul érvényesíthetővé is váltak. Azonban ezek a nemzeti intézmények azt is felismerték, hogy többet kell tenni azért, hogy sikerre vigyék ezt a történetet. Ezért elkötelezték magukat amellett, hogy a hazai végrehajtási rendszerüket és az elszámoltathatósági mechanizmusokat megerősítik. Tehát például monitorozzák az elért eredményeket, és az emberi jogok kultúráját is promotálják nemzeti szinten. A monitorozáshoz a parlamentünknek és a közvéleménynek jelentéseket tesznek, az emberi jogsértéseket kivizsgálják, az emberi jogsértéseket bíróságok elé viszik hazai és nemzetközi szinten, és foglalkoznak az egyéni panaszokkal is. Például egy Fülöp-szigeti NHRI, tehát a Nemzeti Intézmény kivizsgálja az adott eseteket, és a jövőre mutató megállapításokat is tesz. Ezekkel a, az elszámoltathatósági lehetőségekkel jövőbeni jogsértéseket is meg lehet, el, meg lehet előzni. Meg kell még említeni a párizsi alapelveket, amelyeket 25 évvel ezelőtt az ENSZ közgyűlése támogatott. A 2030-as fenntarthatósági agendának a 16. cikke alatt, 16. célkitűzése alatt is szerepelnek ezek a megfelelések a kitűzött céloknak. Biztosítani kellett tehát a pluralizmust, a a függetlenséget, az elszámolthatatóságot, illetve a hatékonyságot is, amikor az egyes testületek mandátumuk alapján az emberi jogokat promotálni kívánják. Ezek a nemzeti intézmények egyébként egy globális szövetségé léptek föl, zárták soraikat, és különböző regionális hálózatokat kapcsoltak össze, így Afrikában, Amerikában, a Csendes-óceáni, Ázsiában és Európában is. Nagyon sok ö, ö, nemzeti emberi jogi intézmény ö, korai figyelmeztető mechanizmusokat is felállított, például hotspotokat állított fel, a választások során ö, várható konfliktus zónákat illetően, és így gyorsan tudnak reagálni az eseményekre. Ezek az NHR-ik egyébként jelentéseket tesznek a nemzetközi emberi jogi testületeknek is, amivel a monitorozást és ezeknek a testületeknek a reakcióját is felgyorsítják. Sőt, túl ezen ezek az intézmények a regionális emberi jogi keretek működéséhez is hozzájárulnak. Említeném itt például az európai eh, emberi jogi intézményeknek a hálózatát, ami gyakorlatilag egyfajta irányító bizottságként működik, és nagyon célzott, hatékony fellépésekben tud segítséget mutatni. Az amerikai államokban is nagyon fontos szerepet játszanak ezek az intézmények, ugyanígy, mint Afrikában, ahol a, az ajánlásoknak a végrehajtását monitorozzák afrikai szinten, illetve a bíróság munkájának a hatékonyságát is figyelik. A csendes óceáni térségben alapvetően az ASEAN kormányközi emberi jogi bizottsággal van együttműködés. Nagyon fontos az is, hogy szélesebb körben elérjük a társadalmat a fontos emberi jogi kérdésekben. Most a 70. évfordulóban látjuk, hogy a védelmi rendszerben és az emberi jogokat illetően nagyon sok a támadás. A populizmus és az autoriter rezsimek narratívája tulajdonképpen bántó az emberi jogokra nézve, hazai szinten, de az ensz belül is és ez nagy kihívást jelent abban is, hogy az Európa Tanács a kohézóját, kohézós erejét képes legyen megtartani. A regionális emberi jogi bíróságoknak a felügyeleti funkcióját is megkérdőjelezik. Nagyon fontos, hogy elismerjük ezeknek az intézményeknek a rendszeré fejlődését, viszont nekik is be kell tartani a nemzetközi sztenderdeket. Mindenképpen hozzájárulnak ahhoz, hogy helyi szinten legyenek felelősei az emberi jogoknak, azok tiszteletben tartatásának, de nagyon lényeges az is, hogy például az egyéni szinten, de állami szinten is megfelelő oktatást biztosítsanak e tekintetben. Az együttműködés a civil szervezetekkel is nagyon fontos, itt az emberi jogvédőket emel ki, emelném ki. A Gánri legutóbbi marakesi nyilatkozata is kilátásba helyezte, hogy megfelelő demokratikus környezetet kell létrehozni az emberi jogvédők munkája számára, illetve annak biztosítása számára. Fontos az együttműködés a nemzetközi mechanizmusokkal, és itt lent egyébként a terem mellett az ennhri nek a cselekvési terve is megtalálható. Hölgyeim és uraim, az NRHI-k HRI-k az EU-n keresztül képesek megvalósítani az elkötelezettségüket az emberi jogok irányába. Nagyon fontos az EU kartájának megvalósítása felé elmozdulni, ez fontos az információ, egészen az alapoktól, az EU delegációkig bezárólag. Fontosak az előrehaladási jelentések, a közös projektek, annak érdekében, hogy tényleg a helyi szintű felelősségvállalást is erősíteni tudjuk. Ezek az intézmények hiteles szereplők, akik a nyitott párbeszédnek biztosítanak teret, függetlenül attól, hogy mely joghatóság alá tartoznak. A legutóbbi cselekvési terben is szerepel, hogy nagyon lényeges ezekkel a nemzeti emberi jogi eh, intézményekkel az együttműködés erősítése, fontos a párizsi alapelvekkel való, eh, alapelveknek való megfelelés, a Fülöp-szigeteki Sierra Leone kapcsán, ahol nagyon sok a kockázat, ez különösen fontos. A regionális hálózatokon keresztül lehetne kapacitásokat képíteni, fontos a szakértők eszmecseréje, tapasztalatcseréje is, de az EU és a nemzeti intézmények közötti kapcsolatrendszer lehetne egyébként még erőteljesebb, mert akkor válhatna valóvá az emberi jogok egyetemessé tétele. Tehát egy mélyebb és konzisztensebb megközelítése lenne szükség a párbeszéd kapcsán és a beszámoló kapcsán is, ahhoz, hogy ez az előre lépés ne vesszen el, egy újfajta emberi jogi és demokráciáról szóló jelentést, illetve cselekvési termet is várunk a éves pénzügyi kereten belül, és óriási szerepet kell hasz, fektetni az emberi jogokra, az értékeinkre, többek között a jogállamiságra, az emberi jogokra és a demokráciára. Ezek az említett regionális emberi jogi mechanizmusok, illetve a nemzetköziek is, azt gondolom, hogy nagyon fontos értéket képviselnek, így 70 év távlatából is. A multilaterális emberi jogi rendszert valóságá tudjuk tenni, hogyha megvan a helyi szinten a felelősök köre, a részvétel, és hogyha támogatjuk a hatékony és az erőteljes regionális kereteket. A GANRI, az NRHRI és az NHRI is közösen lépnek fel, és szerencsére óriási támogatást kapunk abban, hogy az emberi jogokat világ szinten globálisan promotáljuk ebben a nagyon szerteágazó világban. Köszönöm. Vielen Dank, Frau Professor Rudolf. And now we come to... Köszönjük szépen Rudolf asszonynak. Most pedig az utolsó hozzászóló következik a kanadai a Torontai Egyetemről. Még Magi nemzetből származom. Valójában a mai nevén ezt Kanadának nevezzük. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik eh, meghívtak ide, akik lehetővé tették, tették, hogy itt lehessek ezen a eh, mai megbeszélésén, ez egy nagyon nagy megtiszteltetés számomra, és köszönöm, hogy kicsit kiléptek a kicsit kilépnek az, a saját komfortzónájukon, és beszélnek a, a, azokról is, akik, mint én például, a, a őshonos indiánok, indián nőkhöz, csoportjához tartozom. Pontosan ez szokott lenni a probléma, mindenki a saját komfortzónájában marad, itt nem nagyon figyelünk arra, hogy mi történik az ember, mi történik a, ezen a komfortzónán kívül másokkal, más emberekkel a világ többi részén. Sokszor az emberek inkább, az emberek szeretik a jó híreket, a jó híreket hallani, és nem nagyon szeretnek rossz híreket hallani pedig oda kell figyelni az emberi jogi aktivisták üzenetére. Nem csak a kormányokat szeretnék megszólítani, nem csak a szervezeteket kívánjuk megszólítani. Ezeknek az üzeneteknek van egy másik oldala is, ez pedig az, hogy tájékoztassuk az embereket, tájékoztassuk az őshonos lakosságot. Azt szeretnénk, hogyha ezek az emberek, az őshonos lakosok, népek próbálják meg saját sorsukat maguk irányítani. Azt gondolom, hogy reményt kell adni ezeknek a népeknek. Ha ezek a népek nem kapják meg ezt a, a reményt, akkor fordul elő sajnálat, olyan sajnálatos helyzet, hogy nagyon sok az öngyilkosság. Megfelelő, bátor, elég komoly bátorság kell ahhoz, hogy az ember saját maga e, példája legyen. Bátorság kell ahhoz, hogy beszéljünk azokról a kérdésekről, amelyek nem működnek jól. Én Kanadára fogok beszélni, ez lesz most a példa. Kanada az egyik legnagyobb és leggazdagabb ország a világon. Minden nemzetközi fórumon ott van Kanada, önmagát dicséri Kanada azért, hogy mennyire, mennyire multikulturális, mennyire megvalósultak a női jogok, minden lehetséges emberi jogi fórumon ott vagyunk, az összes ENSZ szervezetben képviseltetjük magunkat, és a kanadai alkotmányban is benne vannak az emberi jogok, ott van a sajtószabadság, stb. stb. Sőt, az őshonos lakosság területi jogai is benne van, és benne van az alkotmányban. Az élhetőség szempontjából a leg, az öt legjobban élhető országban vagyunk mindig, és az emberek sokszor Kanadába mennek azért, hogy ott éljenek, oda költöznek. De hogyha megnézzük, hogy valójában mi a helyzet, mi a helyzet az őshonos lakosokkal kapcsolatban Kanadában, akkor azt láthatjuk, hogy a 40., 50., 60. helyen van Kanada. Argentina után látható, hogy itt hatalmas ellentmondások vannak Kanadában. Annyira így van ez, hogy a korábbi őshonos lakosokkal foglalkozók külön megbízott és fölhívta erre a figyelmet. Kanada az emberi jogok bajnoka, kiválóan védi az őshonos lakosokat, de minden egyes lehetséges módon megsérti az emberi jogokat ebben a kérdésben. Ami az őshonos lakosokat illeti, nincs olyan jogszabály, amit nem szegne meg Kanada. Úgyhogy néha bizony konkrétumokról kell beszélni, és meg kell nézni, hogy ki milyen jogsértéseket követel. A kanadai lakosságnak csupán 5%-át teszik az őshonos lakosok, de több mint 25%-unk nem pér hozzá az, a tisztaivó vízhez egy ilyen gazdag országban. A hajléktalanok 40%-a Kanadában őshonos, Indián, nagy városokban ez 90%-a. Az egészségügyi problémák is nagyon komolyak, ez nem csak az elmúlt években jellemző, évtizedek óta a krónikus megbetegedések a mi a legmagasabbak, a, a balesetek esetében, és a fiataloknál a vezető halálok az, az őshonos lakosok körében a az öngyilkosság. Nálunk vannak a világon a legmagasabb öngyilkossági ráták. Hogy lehetséges ez? Hányan tudják ezt? A nők és a gyerekek helyzete még rosszabb. Az őshonos lakosság 60%-a szegénységben él, a gyermekek is szegénységben élnek. Az őshonos lakosok aránya a börtönökben hihetetlenül gyorsan nő a, leg, a leggyorsabban növő börtönpopuláció az őshonos lakosok közül kikerülő gyermekek, lányok. Vannak olyan börtönök, ahol a, ahol a börtön lakó 98%-a ebbe a csoportba dolgoz, dolgozik. Tehát lehet, hogy Kanadába kívánnak sokan költözni, de az őshonos lakosoknak nem ez az államország. rendkívül sok őshonos lakos nő tűrik el, több mint négyezer idén. Valójában ezek az eltűnések leginkább Kanadához kapcsolódnak, sokszor emberkereskedelem áldozatává válnak, az őshonos nők, gyermekek, kisbabák egyetlen ok miatt teszik ezt, azért, mert teljesen büntetlenek azok, akik őshonos lakosokat rabolnak Ez semmilyen történt semmilyen törvény nem foglalkozik ezzel, teljes büntetlenség van. Az Amnesty International, a Human Rights Watch és mások kiálltak mellettünk, és mindent megtesznek azért, hogy a világ erről tudjuk, tudjon. Ha nem lennének ilyen nemzetközi mechanizmus, mechanizmusok, akkor senki nem tudna erről. Évtizedek óta folyt, próbáljuk meg azt elérni, hogy Kanada tegyen valamit, a CEDOK bizottság, az Emberi Jogi Bizottságok, ezek a szervezetek teszik csak lehetővé azt, hogy egyáltalán hallassuk a hangukat. Mindenkit arra kérünk, hogy ajánlásokat fogalmazzanak meg, mondjanak valamit Kanadának, próbálják őket meggyőzni arról, hogy ezt változtassák meg. Azt gondolom, hogy globális emberi jogi mechanizmusokra van szükség, mert ez egy globális humanitárius válság, és sokan azt gondolják, hogy igen, hát lehetséges, hogy ez még Kanada gyarmati múltjából való. Nem, nem, ez ma is így van. Pontosan ugyanazt teszik a kanadaiak régen, mint most. Például, hogy kényszer sterilizációt hajtanak végre az őslakos nőkön, lányokon, ezek most is jellemzőek. A fejlődő országokban az ilyen gyakorlatokat már régen befejezték. Azért vannak pozitív példák is. Tudom, hogy az ENSZ és más emberjogi mechanizmusokat sokan kritizálnak, mert nincsen megfelelő szankció, ha valaki megsérti a mechanizmusokat, nincsen saját hadsereg például. De a 70-es évekből volt egy eset, a kanadaiak nem voltak hajlandóak az indián lakosokra vonatkozó törvényt megváltoztatni, módosítani. Aztán, de ezt gyakorlatilag megtette az ENSZ. Az ENSZ kimondta, hogy a polgári és politikai jogok nemzetközi kartáját egyértelműen megszegi Kanada. Ettől még nem vetett véget Kanada minden nemek közötti egyenlőtlenségre vonatkozó jogszabálynak, de számos problémát megoldott nem lehetett folytatni ezt a fajta viselkedést az őshonos lakosokkal szemben. Évtizedek óta próbáljuk rávenni Kanadát arra, hogy a őshonos lányok, asszonyok meggyilkolási, meggyilkolásait, ezeket a gyilkosságokat kivizsgálja. Hasonló dolgok történnek Mexikóban, illetve az Egyesült Államokban is. Itt sem volt megfelelő nyomozás, van a nők eltűnésével foglalkozó nemzetközi szerv, ők is kimondták, hogy egyértelmű, hogy a kanadai őshonos nők emberi jogait sárba tipolja, kan, sárba tipolja Kanada, Azonnal erre nem reagált Kanada, de fokozatosan, ahogy születtek ezek a jelentések, ezek, a, ezek, a, ezek az ajánlások, végre kialakítottak, egy, elkezdtek egy mechanizmust, egy ilyen általános nyomozást, feltárást, ez még mindig folyik, de a nemzetközi fórumok nélkül erre nem lett volna lehetőség. Éppen ezért szeretnék, szeretném az Európai Uniót megkérni valamire, kérem, nagyon figyeljenek oda arra, hogy milyen emberi jogsértések vannak a világban. Nem csak azokra az esetekre kell odafigyelni, amiről egyébként is ír az újság, hanem egyéb esetekre is nézzék meg a partnereiket, hogy mit tesznek. Ha azt gondolják, hogy a kanadai jogsértések önökre nem vonatkoznak, vonatkoznak én azt mondom, hogy de. Mert az emberi az emberiesség, az emberi bánásmód azt gondolom, hogy az összes emberre vonatkozik, egy globális család vagyunk, és az egyén is felelős. Lehet, hogy nem tetszik nekünk amikor a szüleink, vagy a nagyszüleink, vagy a nagybácsénk, nagynénénk valamiért, valamit a szemünkre hánynak elszámoltatnak minket, de más országokat igenis felelősségre lehet vonni azért, amit tesznek, hiszen nekik ez profitot termel. Vannak nemzetközi szerződések, amelyeket Kanadával aláírtak. Úgy gondolom, hogy Önöknek például az jó, hogy nemzetközi szerződéseket írnak alá Kanadával, és bizonyos árukhoz hozzájutnak, de lehet, hogy ez kifejezetten rosszat tesz egy őshonos populációnak. Nem mondhatja önöknek senkine, senki azt, Kanada sem, hogy az emberi jogok, a Kanadán belüli emberi jogok csak rátartoznak, nem ez mindenkire tartozik. Nem az a fontos, hogy kinek hány jogszabálya van nem ez dönti el, hogy ki az emberi jogok bajnoka, hanem az, hogy milyen jól alkalmazzák ezeket az emberi jogokat, és hogy mennyire védik ezek a jogszabályok az embereket. Ne, nem az a kérdés, hogy milyen típusú szolgáltatásaik vannak, hanem hogy az emberek, akik a szolgáltatásokat használják, bármilyen hatást tapasztalnak-e, ebből profitálnak életük során. Azt gondolom, hogy itt nem népszerűségi versenyről van szó, hanem arról, hogy az emberi méltóságot mennyire tudjuk tiszteletben tartani, és hogyha ezt nem tesszük meg, akkor egyiküknek sem lesz meg az emberi méltóság. Köszönöm. Thank you, professor. Köszönöm szépen, professzor asszony. Nyilván tudják, hogy az Emberi Jogi Albizottsága az Európai Parlamentnek járt Kanadában két hete, és már éppen olvasható az első jelentés erről a látogatásról. 7 óra 10-kor legkésőbb abba kell hagynunk az eszmecserét, mert akkor már egy másik esemény gyűjti össze valamennyi résztvevőnket, úgyhogy 25 percünk van. Kérem a felszólalókat, hogy két-két percben beszéljenek. Barbara Loch-Bieler asszonynak adok először szót, az Európai Parlament képviselője. Garcia úr szövegéhez szeretném hozzáfűzni, hogy mi regionális parlamentként nagyon sokat profitáltunk néhány évvel ezelőtt az ön tevékenységéből nőjogi területen. Az, ahogyan ön ezt a témát ott bevezette, előadta, ez jó alapot adott a mi további későbbi munkánkhoz. Mumbu professzor úrhoz lenne kérdésem. 2013-ban többen közülünk, én is, jártunk az Afrikai Uniónál, és megvizsgáltuk az Afrikai Unió emberi jogi mechanizmusait. Ezek jóval kisebbek, mint a béke teremtő, békefenntartó erőfeszítések. Meg is értem azt, hogy Addis Abebában az ngo viszonylag gyengék, és nehezen férnek hozzá az emberi jogi nagy szervezetek struktúráihoz, de jó lenne, hogyha ez javulna ez a helyzet. Hallottuk az előző panelben, hogy ezt lehet javítani. Sok afrikai vezetőt azzal a kritikával illetik, hogy ahelyett, hogy néhány afrikai háborús bűnös nagy nehezen sok erőfeszítéssel bíróság elé állítanak, ami persze jó, ugyanezzel az erővel nagyon sok ö, helyen lehetne emberi jogi projekteket működtetni, kiterjedten sikerre vinni. Köszönjük Loch Biller asszony. Lívia Altiánónak adok szót. A vallás szabadságért küzdő szervezet főtitkárának. Itt vagyok, elnök úr. Üdvözlöm Önöket! Brothers and sisters in humanity. Maybe you can say. Itt most az emberiség, az ember kondíciójáról van szó, és nagyon örülök annak, hogy itt ezen a fórumon is előfordul az európai jogokról való beszéd. Nyilván az ENSZ-ben is erről szó van. Mi a vallásszabadságért küzdünk, 1946 óta, és Roosevelt elnök felesége volt az első tiszteletbeli elnöke a szervezetünknek, és az a mottunk, hogy először védjük meg a másikat, és ezáltal magunkat is megvédjük. Ha a másik vallásszabadságát garantálják, akkor a mi vallásszabadságunk is érvényesülni fog. Roosevelt asszonytól idéznék, az alapvető emberi jogok, az, a sajtószabadsága, a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezés szabadsága, alapvető jogok, amelyeket a kutatásban, otthon, az utcán, mindenhol meg kell valósítani, az önkényes államhatalomban szemben. Nem azt számít, hogy hány emberi jogsértést eh, sikerült eh, megszüntetni, hanem az, hogy milyen irányban haladunk. A vallásszabadság, a gyülekezés szabadság egymással szorosan összefüggő jogok, és ha ezeket védjük, akkor egyéb jogainkat is önmagunkat védjük. Kérdésem tehát a következő önhöz, illetve a panelistákhoz. Hogyan lehetne elkerülni azt, hogy társadalmaink nemzetbiztonsági szolgálatai a migránsokat, a menekülteket, a regionális kisebbségeket demonizálják. Márpedig ez sajnos közép-kelet-európában nagyban zajlik, és a nemzetbiztonság jegyében emberi csoportokat, kisebbségeket vesz egy kalap alá, azonosít bűnözőnek. Ezzel hogyan birkózik meg az Európai Unió? Köszönjük szépen, Altian úr! Acsing Akinának adok most szót a pánafrikai polgári hálózat képviselőjének. Köszönöm, elnök úr! Remi Lumbu biztostól kérdezem, hogy az Afrikai Unió hogyan tudja a marginalizált közösségek jogait a szexuális orientáltság alapján kialakított embercsapatokat megvédeni és az ő jogaikat. Mert ugye Afrikában a homofóbiát egyes kormányok is fegyverként használják hivatalosan. Egyiptom, Ruanda, nagyban lecsaptak az LGBT közösségre az afrikai értékek nevében, mint az afrikai értékek az intoleranciát mondanák ki, és nem a humanitást. Ez a lépése ennek a két kormánynak rámutat arra is, hogy az afrikai civil szervezetek mennyire gyengék nő Tanzániában is az elnyomás, ahol az autoritár kormány nem csak a szexuális kisebbségekre, hanem minden emberi jogi aktivistára mostanában lecsap. Ön hogyan látja ezeket a helyzeteket? Mit tehet az Afrikai Unió annak érdekében, hogy ez ne így legyen, és az emberek méltósága, minden afrikai polgár méltósága az Afrikai Unió kartájának megfelelően érvényesüljön? a HR elvekkel összhangban, és hogyan védjük az ilyen veszélyeztetett lakosságok érdekeit, jogait. Köszönjük, Akina asszony. Még egy kérdést tudok befogadni. Amar Faruk Osman, a Szomáliai Újságíró Szövetség tagja. Köszönöm szépen, elnök úr. Farugos Márnak hívnak, Szomáliából jöttem, és örülök, hogy itt lehetek, mert Szomáliában a stigmatizáció kultúrája zajlik. Minden emberi jogi aktivista azonnal államellenes tevékenységet végez, még akkor is, hogyha csak a, a újságírói szabadságot ö, tűzi a zászlajára. Szomália Afrika egyik legveszélyesebb országa, és különösen újságírók számára veszélyes ország. Szeretném látni, hogy vannak-e szinergiák, hogyan lehetne a stigmatizációt, a delegitimizációt megállítani Afrikában, Latin-Amerikában, milyen összefogás létezik és létezhetne. Köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy elfogadott egy állásfoglalást a szomáliai véleménynyilvánítás szabadságáról idén, mert ö, jól esett, hogy a mi helyzetünkről van szó önöknél. Nagyon súlyos az újságírók helyzete Szomáliában. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm, köszönöm záró szavait is az Európai Parlament számára nagyon fontos Szomália esete. Most kaptam a hírt, hogy 7 óra 00-kor be kell fejeznünk az ülést, mert a tolmácsok munkaideje lejár, ez azt jelenti, hogy 10 percünk van, tehát a vendégeink 2 percet kapnak a válaszadásra. Ez a helyzet, ezzel kell élni. Nagyon fontos a nemek közötti egyensúly, és a férfi hozzászólókkal kezdtünk, úgyhogy szerintem most a női hozzászólóknak kell először megadni a lehetőségét, ez így rendben van. Jó, ki szeretne hozzászólni? Először Rudolf asszony. Take up the question from the... Köszönöm szépen. A vallásszabadsággal foglalkozó kérdéssel kezdném. Hát ez egy nagyon problematikus trend, a nemzetbiztonságot felhasználni annak korlására, hogy korlátozzuk a az embereket mozgásukban, véleményük kifejezésében. Sokszor itt a kormány kritikus hangokról van szó, és nem csak egy válasz van. Amit mi tehetünk az az, hogy a különböző mandátumunkkal, kompetenciáinkkal lépünk föl, és kérjük az arányosság elvének tiszteletben tartását, a diszkriminatív megközelítést visszaszorítjuk, megfigyeljük és vizsgáljuk, hogy milyen hatása van a különböző joghatásoknak. Ha például Franciaországban szükségállapot van kihirdetve, akkor ennek milyen hatása van akár a kisebbségekre nézvést is. Aztán bíróságok elé is viszünk ügyeket, és az alkotmány bíróságok előtt is érvelünk, de ez csak a jogi aspektus. A másik oldalon a társadalomra is figyelni kell, a narratívát figyelembe kell, vagy meg kell vizsgálni, támogatni kell, főleg, hogyha olyanoktól érkezik, akik veszélyeztetett csoportokhoz tartoznak. És a kisebbségeket még egyszer említeném, nem szabad hagyni a rasszizmust elharapozni, vagy a vallási, diszkriminá- vallási alapú diszkriminációt. Nem csak a jogról és a jog elmagyarázásáról van itt azonban szó, hanem az emberi jogok alapját képző értékeket is tudatosítani kell a polgárokban. A közösségekben tehát ezeknek az eszméknek a terjesztését kell támogatni, és hagy zárjam azzal, a saját országomban azért bizalmat gerjeszt, hogy nagyon sokan kimentek az utcára az Indivisible hashtaggel, azaz, hogy ne, le, ne lehessen megosztani a társadalmat, az emberi jogokért mindenképpen mindenkinek sikra kell szállni, bármilyen aggája is lenne ezzel kapcsolatban. Köszönöm, Rudolf asszony. Pekáce asszony kap szót. Két dologra szeretnék reflektálni. A biztonságba vetett hit, illetve a vallásszabadság, mint ahogyan tudatában vannak, pontosan erre a két témára koncentráló dokumentumot használunk fel, hiszen itt nagyon sok a, a kétes eset, hol lehet valóban a biztonságra hivatkozni, és hol nem szabad a vallás szabadságnak sérülnie, a nemzetbiztonság ürügyére hivatkozva. Nyilván politikai akaratra is szükség van, ilyen értelemben is akkor rá is térek a szinergiákra, amelyet többen is említettek. Mi azt hisz, abban hiszünk, hogy óriási az előrelépés, főleg, hogyha a nemzeti és regionális mechanizmusokról van szó, hogy tudunk egymásról terül, tanulni, hogy kollektívan lépjünk fel, mert addig, amíg egyedi szinten tevékenykedünk, akkor a, addig a hatékonyságunk tulajdonképpen ennek arányosan, ezzel arányosan csökken. Köszönöm, mondja az elnök. Nagyon pontosan figyeltem az elmondottakra, és Kanadából érkeztem vissza, ezért Palmater Terasszonyt nagyon figyelmesen hallgattam. Nagyon kritikus volt a, az őshonos lakosságot érő jogsértéseket illetően. Ez azóta kezdődött, hogy kormányváltás volt, vagy az ön meglátása szerint ugyanaz a helyzet, mint a kormány, korábbi kormányzatok alatt? Hát azt gondolom, hogy ez a legalapvetőbb kérdés, és köszönöm nagyon sokan tesznek föl kérdéseket nekem. A korábbi kormányzat még inkább ellenezte az őshonos lakosságot, illetve azok jogait. És a mostani kormányfő azt mondja, hogy nagyon fontos számára a kapcsolat velünk, és hogy igyekszik tiszteletben tartani a jogokat, de az utóbbi tíz évben gyakorlatilag minden rosszabbra fordult és a nemzetbiztonságot érintő kérdést, és ez a terrorizmus, amit valóban ürügyként használnak fel a szabadságjogok visszaszorítására, vannak is ebbe az irányba mutató törvények, de például a terrorizmus ellenes törvény egyáltalán nem a nemzetközi terrorizmust akarja a papíron visszaszorítani viszont célzott hatása volt az őshonos lakosságra. Bárhová is mentünk, tanácsért, vagy, vagy amikor hallottuk a hangunkat, mindig is békés szándék vezérelt bennünket, békések is voltunk, miközben mi esünk áltozatul a rendőrségi beavatkozásnak, vagy a katonai beavatkozásnak. Hogyha ennyire átfogó a terrorizmus ellenes jogalkotás, mert hogy kiterjed a, az ősonos lakosságnak a szabadságjogaira és alapvető jogaira, akkor ez nincs rendben. És a szavak önmagukban nem is elegendőek. Tacára annak, hogy például nem szabad hagyni, hogy vezetékek az ősonos lakosság területein keresztül haladjon keresztül. A valóságban nagyon más a helyzet. És ez fontos lenne, hogy erről tudjanak, mert ugye ez a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokra is óriási hatással van. Köszönjük szépen Palmater professzornak, most Garcia úrnak adok szót. Köszönöm szépen. The work of the Inter-American System on a feminist Beszélt az egyik hozzászóló arról, hogy a nők ellen is nagyon sok gyilkosságot követnek el, a feminicidiumról van szó, és eh, említette az egyik hozzászóló, hogy eh, nagyon fontos az ember, a nemzetközi szervek hozzászólása, illetve az együttműködés. Azt gondolom, hogy eh, csak akkor van esély az előlépése, hogyha a szóban forgó állam is együttműködik. Van egy 2009-es eset, amely jel Mexikót perelték be a Chihuahua állambeli, államban végrehajtott nők elleni gyilkosságok kérdése. Nemzetközi felelősséget állapítottak meg, illetve az is nagyon fontos volt, hogy arról döntött ez a nemzetközi törvényszék, hogy olyan szakpolitikákat alakítson ki Mexikó, amelyel megelőzik ezeket a bünteteket, illetve elítélik a bűnöseket. Az amerikai egyezményt aláírta, aláírta a, azt az egyezményt, amely értelmében ezt el kell végeznie, illetve Mexikó elismerte az amerikai bíróság joghatóságát. Ezzel kapcsolatban még azért nagyon sok munka van hátra, diplomácia munkáról van például szó, sokszor az Európai Parlament is sokat tehet azért, hogy ezeket az eszközöket reklámozza, terjesze, vagy a joghatóság elismerését megpróbálja elérni. Kanada esetében azt mondhatjuk el, hogy ezt a E, a Kanada esetében viszont nem mondhatjuk el, hogy elismernék ennek az amerikai bíróságnak a joghatóságát. Köszönöm szépen, Lumbú professzor úr következik. Ön is kapott néhány kérdést, kérem, próbálja megválaszolni. Három kérdést is kaptam, két percre nem igazán tudom nem, nem igazán tudok erre válaszolni. Hát a parlamentben nálunk ennyi idő szokott lenni, hogy az emberi jogi intézmények miért nem tudnak kézzelfogható eredményeket felmutatni béke vagy biztonság szempontjából. Hát ez egy alapvetően egy politikai kérdés. Úgyhogy úgy gondolom, hogy itt több dolog, több dimenzió kapcsolódik egymáshoz, de bevallom, valóban vannak olyan emberi jogi pozitív változások, amelyek hozzájárulhatnak a békéteremtéshez. Második dolog, a civil szervezetek kérhetnek megfigyelő státuszt az Afrikai Unióban. Harmadik kérdés, az afrikaiaknak az afrikaiak nem alakíthatnak -e ki egy afrikai bíróságot, a helyett, hogy nemzetközi bíróságra mennének el. Pontosan erre lenne szükség ez a terv. Egy olyan bíróságot kell kialakítani, amely jelenlegi helyzetnél jobban tudja megoldani a problémákat. Reméljük, hogy megvalósul ez a projekt. Az LGBTI jogok kérdése, én egy éve vettem fel a hivatalomat, és azóta gyakorlatilag csak ezzel foglalkozom. Emberi, olyan emberi jogi aktivisták, akik LGBT jogokkal foglalkoznak, vagy az LGBT személyek arról számolnak be, hogy nagyon súlyos gondjaik vannak az afrikai értékek miatt, úgymond, én nem tudom, hogy pontosan mik az afrikai értékek, még sehol nem láttam, nem olvastam ezekről, de hát mindenki azt mondja nekem, hogy az afrikai értékek miatt vannak gondjai az LGBTI személyeknek Afrikában. Hogy a regionális szervezetek mennyire tudnak segíteni az afrikai jogvédőknek. Hát én mióta megkaptam a mandátumot, sokat azóta sokszor felkerestem a különböző állami hatóságokat, kértem őket, hogy az emberi jogvédőket valamilyen módon megpróbálják védeni. Jó lenne, hogyha az afrikai államok inspirációt nyerhetnének a nemzetközi példákból, az EU-tól, az ENSZ-ből, stb. stb. De nagyon komoly, nagyon komoly problémáink vannak Afrikával ezzel kapcsolatban. Folytonosan győzködjük a kormányokat, hogy higgyék el, hogy az emberi jogokat védeni nem bűn. Ennyi. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm, Lumbúr. Hölgyeim és uraim, szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak. Az alapján, amit hallottunk, egyértelmű, hogy az emberi jogi szervezetek, regionális szervezetek is sokat tesznek az emberi jogok védelméért, de nagyon sok minden kell még tenni azért, hogy az emberi jogok megvalósulhassanak a világban. Köszönöm még egyszer a szervezőknek, hogy létrehozták ezt a konferenciát. Hölgyeim és uraim, hogyha gondolják, akkor most egy kis pihenés is következhet. A harmadik emeleten egy kiállítást tekinthetnek meg a Spinelli épületben. Ezt néhány perc múlva fogja megnyitni Heidi Hautala asszony, az Európai Parlament alelnöke, és a Jehudi Menuhin teremben, a PHS épület földszintjén pedig egy koncertet hallgathatnak meg. Köszönöm még egyszer, viszontlátásra! Szóval.